Bene, noi possiamo cominciare. Kedves kollégák, elkezdjük a mai munkát. Mivel hosszú vita elé nézünk, jó lenne, hogyha az egész rendelkezésre álló időnket kihasználhatnánk. A napi rendet megkapták, és hogyha senkinek nincs óhaja, kívánsága a legutóbbi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatosan, akkor ezen elfogadottnak tekintjük a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét. Ma és holnap ebben a teremben leszünk, a plenáris ülésteremmel kapcsolatos problémák miatt kaptuk ezt a termet. Természetesen nem a legjobb ez a terem, a holnapi szavazással kapcsolatosan már vannak aggájaim, de hát itt van a plenáris ülésteremmel kapcsolatos probléma, éppen ezért ide át kellett költöznünk. A tolmácsolás az összes nyelven rendelkezésre áll, Ami a COP18-at illeti, van árnyék jelentéstevőnk és jelentéstevőnk. Ők az ITRE szakbizottság nevében megfogalmaztak egy jelentést erről, mégpedig a dohai tárgyalási forduló előkészítése tárgyában. Ezt a dokumentumot holnap fogjuk elfogadni, mégpedig a napi rend szobeli kérdéseket tartalmazó pontja alatt, ugyanígy jártunk el tavaly is, és holnap dönteni fogunk az iparral kapcsolatos szóbeli választ igénylő kérdésről is. Szerettem volna még kitérni arra, hogy az Árte tévés csatorna megkért bennünket, hogy megszervezhessenek egy energia tárgyú szemináriumot, ezért holnap délután Royl úr jelentésével kapcsolatos vita során itt lesz ez a televíziós csatorna is a teremben. Úgy tűnik nem működik a mikrofon, mondja az elnökasszony. Úgy tűnik, nem működik a mikrofonom, ezért a másikat fogom használni. Most rátérünk a mai nap együttes vitájára. Az első kör megkezdése előtt emlékeztetnék még röviden arra, hogy három órát szánunk erre a vitára, hat óráig tudunk foglalkozni majd ezzel a témával, és akkor elegendő időnk lesz talán arra, hogy részletesen megvitassuk a témát. Négy blokkban járunk el, négy blokkra bontjuk a vitát. Az első blokk Teresa Riera Madurel és Carvalho kolléganő témája. Éler kolléga jelentéséről 40 percben vitázunk, Lamberts és Matthias jelentések 40 perc, és végül a Skinner jelentésről 20 percben folytatunk eszmecserét. A módosítókról másodízben tartunk most eszmecserét. Főként a legnehezebb, legproblematikusabb, legvitatottabb módosítókról kell most szólnunk, és természetesen a véleményeket is figyelembe kell vennünk. Az árnyék jelentés tevőket kérjük, hogy a kollégákat tájékoztassák a folyamatban lévő tárgyalásokról és a kialakuló kompromisszumokról. November 28-án délelőtt szavazunk a szakbizottságban a jelentésekről. Ennyit szerettem volna bevezetőül mondani. Úgy látom, még mindig érkeznek kollégák. Két látogatói csoportunk is van ma egyébként. Kárvályó kolléganő és Nibler kolléganő hívott meg két csoportot. Most pedig Riera Madurel kolléganőnek adom meg a szót 5 percre. Bien, pues muchas gracias, presidenta. Antes... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt szólnék a módosítókról, engedje meg elnök asszony, hogy az együttműködés jó szellemét méltassam. Ugyanis a kompromisszumos módosítókról szóló tárgyalásokra ez jellemző, igaz ez a jelentésre vonatkozóan, amelynek én vagyok a jelentéstevője, mint pedig Éler úr jelentésével kapcsolatosan is ezt tapasztalhattuk, ami a részvételi szabályokat illet, és Kárvályó esetében sincs ez másként. Olyan munkamódszert sikerült kialakítanunk, amelyel közösen haladhatunk előre, hogy a parlament erős álláspontját alakítsuk ki, annak érdekében, hogy megvédjük a kutatás és innovációs politikát. Ami a legutóbbi tárgyalásokat illeti, elmondhatom, hogy a legtöbb cikken és preambulum bekezdéssel kapcsolatosan sikerült megállapodnunk, sikerült a fontos témákban is előre jutnunk, ilyen például a 16-os cikk, amely az etikai megfontolásokról szól, és a 19-es cikk, ahol a PPP-kről van szó, valamint a Horizont 2020 rendeletről és a részvételi szabályokról. Ami a közzétett tudományos eredményekhez való nyílt hozzáférést, szabad hozzáférést illeti a Horizont 2020 keretén belül, úgy gondolom, hamarosan sikerül majd kiegyensúlyozott és igazságos megállapodást elérnünk, amely lehetővé teszi a bizottság számára ennek az elvnek az érvényre juttatását. Tudjuk természetesen, hogy a szabad hozzáférés azt jelenti, hogy ezáltal az innovációt és a kutatást előre szeretnénk mozdítani, ugyanakkor azonban azt is szeretnénk, hogy a közpénzeket hatékonyabban hasznosítsák. A program belső költségvetéséről fogunk tárgyalásokat folytatni az elkövetkezendő napokban, és szeretnék ezzel kapcsolatosan emlékeztetni a frakcióm általános álláspontjára. Először is úgy gondoljuk, hogy a Mári Köri cselekvések számára nagyobb költségvetést kell biztosítani, a tudományos körök ezt kérik, Továbbá a frakcióm azt gondolja, hogy ez egy kulcsfontosságú eszköz az európai kutatási rendszeren belül. És nagyon fontos a tudományos kiválóság kibővítése szempontjából. Ugyanez igaz az infrastruktúra esetében Európán belül, különösen ami az e infrastruktúra képítését illeti. Mindkét célkitűzés jellemző, hogy a bizottsági javaslat nem biztosított számukra elegendő teret, ami a társadalmi kihívásokat illeti, van egy többség, amely az energia területű célkitűzés költségvetését szeretné növelni, továbbá a hatos és a hetes kihívásra vonatkozó költségvetés se is vitatott egyelőre, továbbá szeretném elmondani, hogy a frakcióm szeretne egy belső rugalmasságot fenntartani, azonban úgy gondoljuk, ugyanilyen fontos a, az, hogy világosak legyünk. A szociális és társadalmi kihívásokra nem szánhatunk olyan forrásokat, amelyek nem felelnek meg a projekteknek. Ezért a KKV-kra és az EIT-re vonatkozó eszköznek saját költségvetése van. A módosítókból kiindulva úgy látom, hogy van egy többség, amely mindkét esetben támogat bennünket. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, intenzíven dolgozunk azon, hogy egy jó megállapodás szülessen, amely világosan megmutatja, hogy a parlament fontosnak tartja az innovációt és a kutatást, ezek a főbb eszközeink a válság leküzdésére. Mindannyiunk meggyőződése, hogy a tudomány és a kutatás elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a versenyképességünket növeljük, és ezáltal munkahelyeket teremtsünk. Az Európai Uniónak konkrét termékeket, szolgáltatásokat és új ötleteket kell felmutatnia. A tudomány a mozgatórugója a növekedésnek, valamint az a képességünk, hogy ezt a tudást, amelyet megszereztünk, ezt hasznosítsuk. Valamint, hogy a termékeinket, szolgáltatásainkat javítsuk, jobb minőségűvé tegyük, hogy helyt tudjunk állni a globális versenyben. Ebből adódik annak fontossága, hogy a különböző hatóságok és intézmények, főként az Európai Tanács elfogadja, hogy főként nehéz időkben a kutatás és az innováció az, amit támogatni kell, csak is ők garantálhatják ugyanis, hogy egy alapú társadalom felé történő elmozdulásra kerüljön sor. A költségvetésen belül nem lehet megnyírbálni a kutatást, az innovációt és az oktatást, hiszen ezek a területek a versenyképességünk zálogai és a növekedésünk zálogai. Ez a parlament világos üzenete. Köszönöm szépen, elnök asszony. La parola a Madame Carvalho. Prego. Köszönöm szépen, parancsoljon. Mindenkit szeretettel üdvözök, Szártori kolléganő, kedves kollégák. Szeretném megköszönni minden kollégának, akikkel szorosan együttműködöm a Horizon 2020-as eh, programmal kapcsolatban. Különösen szeretném megköszönni Ria Maderal és Éler kollégáknak, hogy nyitottan eh, vitathattuk meg a különböző jelentéseket. Mint tudják, eh, egy különleges programmal foglalkozunk, arról a keretprogramból, amerről Riera Madera kolléga beszélt, és együttműködésünk egyre szorosabbra van fogva. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, hogy konstruktívan álltak hozzá ehhez a monduk munkához, és a tanácsuk nagyon hasznos volt szeretnék áttekinteni, hogy milyen előrelépéseket tettünk a program tervezettel kapcsolatban, és pedig a Horizont 2020-as program megvalósítását illetően a legutóbbi ülésünk óta. A következő előrelépéseket tettük. Most a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban végezzük a munkát, több mint 900 módosító volt, és 27 kompromisszumos módosító indítványban próbáltuk ezeket összefogni. Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy minél többet e, bevehessünk a kollégák javaslataitból, anélkül, hogy a, a jelentésnek a célzott irányán megváltoztat, irányát megváltoztatnánk és a prioritásokat megtartsuk. A két jelentés az enyém és Riera Madurell asszonynak a jelentése, ugyanabban a csomagban, ugyanazon az ülésen lett megvitatva. És az ernyék jelentéstevők ülését is együtt fogjuk tartani vannak olyan kérdések, mint a PPP-k, a különböző részvételi formák. Ezekről is Éler úrral együtt tartjuk az ülésünket, amikor megvitatjuk a részvételi szabályokat. Ahogy Riera Madura kolléganő is említette, szeretnénk egy erős, közös álláspontot kialakítani a három jelentéssel kapcsolatban. Épp ezért, mivel már lezártunk több pontot, szeretném arra felhívni a figyelmet, amelyekkel kapcsolatban még folyik a munka és pedig a nyílt hozzáférést elsősorban a kutatási kiadványokkal kapcsolatban. Már elég közel vagyunk a végső megfogalmazásához e, ennek a kérdésnek, tehát, hogy a különböző kiadványokhoz nyitott hozzáférést biztosítunk. E, méghozzá egy fenntartható, e, szigorú módon. Tehát, hogy a jelenlegi rendszerről áttérhessünk a nyílt hozzáférési rendszerhez. Aztán a nyitott, nyílt adatoknak a feldolgozásával kapcsolatban még további ülésre szükség van, hogy a nyitott hozzáférést ezekhez az adatokhoz pontosabban megfogalmazunk. Aztán még arról is beszélünk, hogy a részvételt hol lehet legjobban szélesíteni, hiszen tudják, hogy ez egy fontos kérdés, hogy szeretnénk megnyitni a hozzáférést a kisebb kutatóközpontoknak, egyetemeknek és KKV-knak, és keressük a legjobb helyet erre, eh, hogy ez most az egyes pillér legyen, vagy pedig egy eh, horizontális eszköztárban legyen, még nem tudjuk. Aztán arról is beszélünk, hogy eh, hogy a, a, a tudomány kérdését a társadalom számára az az egyes, vagy a, a hármas pillérben, vagy egy horizontális dobozban legyen. Még nem zártunk le azokat a százalékokat sem, hogy a költségvetésben mennyit szánjunk például a megújuló energiákra, a KKV-kre és a többi. Tehát erre, ezzel még mindig foglalkozunk. Nincsen véleményeltérés, csak még nem fogalmaztuk meg végső formájában. Vég pedig az, végül pedig az őssejtekkel illetően azt hiszem, hogy minden árnyék jelentéstevő és jelentéstevő egyetért abban, hogy a hetedik keretprogramban lévő etikai felülvizsgálat, amelyet a bizottság állított össze, az nekünk segít. Ugyanakkor vannak különböző vélemények a különböző szakbizottságoktól, elsősorban a Juri Bizottságtól, amely egy más irányba mutat. Szeretnék a arra emlékeztetni, hogy a Nobel-díjat, az orvosi Nobel-díjat ma eh, pont ez, ennek a területnek osztották ki, és eh, ezért ez azt jelenti, hogy mi jó irányba mozdultunk el, és a különböző szakbizottságoknak a véleményét figyelembe véve megpróbáljuk ezt végső formába önteni. Vannak még kérdések, amelyeket le kell zárni, de már is nagy előrelépítést tettünk, és az egyetértés az általában nagy a különböző kérdésekkel kapcsolatban. Szeretném a költségvetésre felhívni a figyelmet, ugyanis ezeknek a programoknak a finanszírozására, hiszen ezek a programok többet jelentenek, mint a hetes keretprogram. Itt a kutatásról, a fejlesztésről, az ipari versenyképességről, az innovációról szó van, tehát az egész ciklust átfogja, és épp ezért ez a növekedésnek egy nagyon fontos programja, és segít Európának, hogy a válságból kilábaljunk. És csak remélhetjük, hogy a tanács egyet ért ezzel, eh, tehát hogy megfelelő költségvetést fog biztosítani ezekre a programokra hogyha ezt a költségvetést csökkentik, akkor az Európai Parlamentnek az álláspontjával újra foglalkozni kell, és meg kell ö, eh, ö, eh, vizsgálni, hogy akkor mit tehetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Carvalho asszony. Éler úr kért szót. Három percben parancsoljon. Elnök asszony, még egyszer csatlakozni szeretnék a kollégák köszönet nyilvánításához, a nagyon jó együttműködésért politikai szempontból. Ez azt jelenti, hogy a parlament kétharmad többséget szeretne szerezni, és erőteljes tárgyalási pozíciót kialakítani a maga számára a tanácsos és a bizottsággal szemben, és ezt fontos hangsúlyozni. Néhány pontra szeretném még felhívni a figyelmet, ezek csak kisebb kiegészítések, nem tudok amúgy túl sok mindent hozzáfűzni a két előttem szóló mondandójához. A Stairway to Excellence javaslat a parlament részéről egy nagyon fontos jelzés, ami a program bővítését illeti a részvételt, különösen az Európai Unió 2010-es stratégiája jegyében, és a tanácsban van um, egy munkacsoport, amely a kutatók bónuszaival foglalkozik, és azt gondolom, hogy a parlament elképzelései itt teljesen máshogy néznek ki, és erről még beszélnünk kell. Ami a néppártot illeti, Három-négy olyan pontunk van, amelyeket kiegészítenék, és ezek nagyon fontosak. Az első pont, ebben egyetértünk, azt gondolom, hogy kitűnőség kell, hogy a legfőbb kritérium legyen, és legyen a Horizon, a Horizon 2012 2020-on belül egy külön sor erre, ami pedig a KKV programjait illeti, ezt is ki kell egészíteni, és nagyon fontos a szinergiahatások kialakítása a struktúrális alapokkal, és itt hangsúlyozni szeretném azt, hogy ezzel összhangban áll az, hogy az EFRE eszközeivel nagyon fontos, hogy egy címkézés alakuljon ki, illetve konkrét célokra adjuk ki ezeket a pénzeket és fontos, hogy két külön támogatási sor legyen a kutatási keretprogram kapcsán is, a bölcsészeti tudományok, illetve a biztonsági kutatási terület összevonása egy kicsit mesterkért, és a parlament ezzel kapcsolatban más véleményt képviselt. Azt gondolom, hogy mi az energiakutatás területét illeti, itt az intézkedési katalógusról még egyszer beszélnünk kell, a néppárt számos módosító indítvány nyújtott be, ami a szokványos erőművek energiahatékonyságát illeti, a CCS, CCU-t, és ez fontos, hogy az európai energia gazdaság hatékonyságát is javítsa. Van egy pont, ami nagyon fontos számunkra, ez pedig a KKV-k és az ipar nagyobb részvétele, éppen ezért készítettünk olyan javaslatokat, amelyek konszenzus keretében alakultak ki, tehát a felülről alulról felfelé történő pályázatkírást tartjuk fontosnak, és már létezik egy külön KKV eszköz, amelyet a Horizon 2020 keretében is alkalmazni kell, és fontosnak tartjuk azt, hogy ezt egy fast track-kel erősítsük meg, illetve egészítsük ki annak érdekében, hogy a Horizont 2020-as program egy tényleges kutatás és innovációs keretprogram lehessen. Az utolsó pont pedig a következő fontosnak találom azt, hogy gyorsabban történjen a megállapodás, és ami a technológiát, illetve a témanyitottság megközelítést illeti. és fontosnak tartjuk, mint említettem, a nyitottságot, és fontos, hogy innovatív barát legyen ez a teljes keretprogram. Tehát fontos, hogy rugalmasságot biztosítsunk az eszközöknél. A legutolsó pont pedig a pénzügyi eszközök megvalósításait még intenzív vitára van szükség, 20 milliárd euróról beszélünk, elvégben mi ezt támogatjuk, de azt gondolom, hogy a pénzügyi eszköz kialakítása nyitott kérdés, és a bizottsággal folytatott vitában erre még vissza kell térni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hol asszony? Köszönöm szépen. Az ALDE árnyék a Johansen úr nevében szeretnék hozzászólni a vitához. Ő azt a delegációval Kiotóban tartózkodik. Madurella asszonynak és Karvajó asszonynak köszönetet szeretnék mondani a nagyon jó munkáért és a kitűnő együttműködésükért. Johansen úr teljes mértékben elégedett a tárgyalások irányával eddig, de van egy-két dolog, ahol az alda elképzelései mások, hármat emelnék ki ezek közül. Az első, fontosnak tartjuk a kutatásra és az innovációra helyezni a súlypontot, illetve itt tartani. Vannak olyan frakciók, amelyek el szeretnénk a fókusz tolni a Horizon 2000 20-as keretprogramban, és igazából az innovációnak csak másodlagos prioritást adnának. Mi komolyan vesszük a munkahelyteremtés kérdését, illetve a fenn tartható fejlődést, versenyképességet, és nagyon fontos, hogy a kutatásba, innovációba befektetett energia megtérüljön. És úgy érezzük, hogy a programban ezt tükröztetni kell. A második megjegyzésünk a részvétel kibővítése földrajzi szempontból ezt fontosnak tartjuk, de óvatosaknak kell lennünk, hogy ezzel a kitűnőség elve ne sérüljön. Egyébként a program egy további támogatási program lesz csupán. A Horizon 2020 nem csak kutatásról és innovációról szól, hanem az innováción belüli kitűnőségről, illetve a piaci hozzáférés javításáról, és hogyha a feldolgozó ipart vesszük példaként, nagyon gyakran vállalkozói, alvállalkozói szerződésekbe kapcsolódik bele több európai szereplő, például egy svéd cég függhet egy spanyol vállalkozástól is, amely kutatást folytat, és éppen ezért fontos, hogy ezt is szem előtt tartsuk, amikor a bővítésről beszélünk. Az ALDE úgy érzi, hogy már most is nagyon szűkös a költségvetés, és a javaslat, amely arra irányult, hogy egy külön kihívást hozzunk ré létre, és egy speciális biztonsági kihívást is teremtsünk, ezzel felmerülnek a veszélye, hogy a biztonság nagyon fontos szociális aspektusát elveszítjük, illetve a fenntartható biztonság aspektusát, és ezt eltűrjük egy kicsit a katonai biztonság irányába. Ennek a következménye sajnos módon valószínű az lesz, hogy az energiahatékonyságra, a éghajlati kihívásokra adott válaszadásban kevesebb eszközünk marad a biztonsági kérdések miatt, tehát úgy érezzük, hogy ez költségvetési szempontból problémát fog jelenteni az ALDE nevében. Azt szeretném kérni, hogy ezt éppen ezért még egyszer vizsgáljuk meg. Köszönöm. Grazie. La parola signor Lambert. Köszönöm szépen, Lambert úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teréza és Mária jelentésére összpontosítanék, csak néhány vázlatpontot említenék. A legutóbbival kezdeném, ugyanis ahhoz kapcsolódik a mondandóm, amit a kolléganő mondott. Legyünk őszinték, a költségvetés nem fog jelentősen növekedni. Még mindig vannak reményeim ezzel kapcsolatosan, de ugyanakkor látnunk kell, hogy lehet nem kapjuk meg azt a költségvetést, amelyre szükségünk lenne, és hogyha még ehhez további kiadásokat csatolunk, hát ez őrültség. Akkor nemet mond erre? Nos, őszintén szólva a nemzeti költségvetéseket illeti ez a kérdés, mi nem egészíthetjük ki csupán a nemzeti költségvetéseket, nem merülhet ki ebben a szerepünk. És ami az innovációt illeti és a kutatás fejlesztést szintén támogatom, amit Fiona mondott, a megfelelő egyensúlyra van szükség. Hiszen Európa jól teljesít, de nem tudja profittá változtatni a jó eredményeit. Ezért úgy gondolom, szükség van mind az alapkutatásra, mind az alkalmazott kutatásra. Úgy látom, hogy az innováció tekintetében néhány eszköz nagyon jól működik, ide tartozik a KKV-s eszköz, és aztán itt vannak a részvényeszközök és a betéteszközök is, amelyeket az innováció szolgálatába kell mindenképpen állítanunk. Mi is azok közé tartozunk, akik a KKV eszköz számára ambiciózus költségvetést szeretnének, ugyanis úgy gondoljuk, ez valóban jól működik, és így történik az igazi innováció. Ami a PPP-ket illeti, úgy gondolom, nem, nincs szükség egy további Joint Technology Institute-ra, szükség van erre az eszközre, Nos, a PPI-kkel kapcsolatban inkább azt szeretném, hogy legyen egy beépített felendítő hatás, amely a magánpartnerek befektetését erősíti, mind inkább ez a furcsa összetétel legyen ez a PPI, ami nem tudom, hogy mennyire segít. Tehát szerintem ezeknek az új felállítását meg kell alaposan vizsgálni. Először meg kell nézni, hogy vannak-e más lehetőségek, mielőtt erről döntünk. Az energiát illetően 2013-ban úgy döntöttünk, hogy kétharmadát a kutatási költségvetésnek a megújuló energiára és a hatékonyságra fordítjuk, és szerintem nem szabad ennél alábbadni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban erre kell koncentrálni. A költségvetést illetően egyetértettük abban, hogy nagy legyen a költségvetés, de hogyha nem kapjuk meg, amit kérünk, akkor a kihívások közül néhányat csökkentünk, inkább, mint hogy 10-20 százalékot levegyünk innen és onnan. És azt jelenti, hogy a projekteknek az e, e, egy részét fel kell adni, hát ha ez kell, akkor tegyük meg. Köszönöm szépen, Matthias Korrigelag. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak az együttműködését, hiszen a legtöbb módosító indítvány azt mutatja, hogy a közös munka milyen eredményes lehet. Mivel nincs idő, csak néhány kérdést említetek, a, a, amelyek még nem lettek lezártak. Nagyon fontos, hogy megállapításra jussunk a nyitott hozzáférés illetően. A megfelelő irányba mozdultunk el, ugyanakkor az adatok kérdéséről még vitatkoznunk kell. Ugyanakkor bízom abban, hogy valóban értékes módon hozzájárulhat a parlament ehhez a kérdéshez. Mindenesetre változtatásokra szükség lesz. A költségvetés kérdése a másik, amely egy nagyon lényeges kérdés csak azzal a költségvetéssel tudunk működni, amit javasoltunk, mert különben a kutatás, innováció az nem fog a csökkentések alapján megtörténni. A harmadik kérdés Egyet értek azzal, hogy meg kell nézni a PPP-ket, tehát az állam és a magán együttműködés partneri kapcsolatok kérdését. Ezekről beszélni kell mélyebbre hatóbban. A jelenlegi formájában nem tudok a javaslat mellett szavazni, hiszen vannak más gondolatok is, amelyeket a kollégák benyújtottak, és ez a közös álláspontnak az elérését segíti. E, hogyha csak kevés időnk van, akkor szeretnék azzal a kérdéssel foglalkozni, amelyel még nem foglalkoztunk, legalábbis ahogy én látom és pedig a különböző finanszírozási szintek kérdését, tehát itt vannak ezek a híres táblázatok, az intézmények, a kutatási intézmények és az egyetemek és a, az ipar foglalkozó táblát. Éler úr két fajta modellt mutatott be, a kutatási és fejlesztési akciókat illetően, és a piac közeli innovációt illetően és kutatást illetően. Ezzel kapcsolatban elég nagy kétségeim vannak, legalábbis ezzel a modellel kapcsolatban. Nincs azzal semmi baj, hogyha az én javaslatomat nem fogadják el a kollégák, de egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy e, az díjat használjuk a támogatható költségeket illetően. Ez azt jelenti, hogy az ipart és az, és az egyetemeket és kutatóintézményeket ugyanolyan megközelítéssel fogjuk kezelni. Ez, ez egyszerűen nem a megfelelő megközelítés, hiszen különböző módokon működnek, és ezért különböző finanszírozásra van szükség. Én egyetértek a 70%-os egyetemi kutatás támogatásra. Lehet, hogy a 76% az nem fenntartható, de hogyha ezen az úton elindulunk, akkor az egyetemek számára nagyon nehéz lesz a kutatás elvégzése. Jelenleg a kutatásra, vagy új kutatóknak az, az alkalmazására nincsen lehetségük. Ezzel a modellel úgy tűnik, hogy ez egyszerű, hiszen a kutatók fizetésének a csökkentésével egyszerűen megoldhatják a, a problémát. Pedig a további kutatóknak a szerződtetéséhez más van szükség. Másra van szükség. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk az első kört. Jordan asszony kap most szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Válaszolnék röviden arra, amit hallhattunk eddig, hangsúlyozni szeretném azt, amit egyébként is mindig elmondok, amikor a Horizon 2020-ról van szó. Úgy gondolom, hogy ennek a programnak eh, egy sokkal kiegyensúlyozottabb költségvetést kellene biztosítani, mint ahogyan az a hetedik keretprogram esetén történt. Úgy gondolom, a tudományos kiválóság kellene, hogy legyen az első számú prioritás. Hogyha azonban szinergiákat akarunk kialakítani, akkor bizonyos dolgokat nem szabad szem elől tévesztenünk. A tudósoknak azonos munkakörülményeket kell biztosítani a munkájuk számára mindenütt. Jó lenne, ha ezen elgondolkodnának önök is. Két javaslatot terjesztettem el ezzel kapcsolatosan, ezeket megtalálják a módosítókban. Először is ennek tükröződnie kellene a bérek területén a program keretén belül. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a bérezést kellene biztosítani, figyelembe véve, véve természetesen az életkörülményeket is, és az ahhoz kapcsolódó költségeket. Hiszen az európai parlamenti képviselők esetében is így járunk el. A második dolog pedig a költséghatékonyság kritériumának szemügyre vétele és figyelembevétele. Emellett nagyon óvatosan kell kiválasztani az értékelő szakembereket is. Tudjuk, hogy sokszor nehéz hozzáférni ehhez a hálózathoz, tehát olyan javaslatokat kellene tennünk, amelyek garantálják a nagyobb arányú nyitottságot. Mindent támogatok, ami az egyszerűsítésre irányul, ami javítja a nagy és kis projektek részarányát, és örülnék annak, hogyha a KKV-k is nagyobb támogatásban részesülnének. A jelenlegi programon belül 15%-os a részarányuk, azt hiszem, ezt a kritériumot tovább fenn kellene tartanunk. Azt gondolom, a KKV-k munkája, tevékenysége szorosabban kapcsolódik az iparhoz, mint az egyetemekhez, ezért talán a támogatásokat úgy kellene kialakítani, hogy az megfelelő mértékű legyen az ipar szempontjából, és nem annyira az egyetemek szempontjából. Az EIT kapcsán úgy gondolom támogatnunk kell azt, hiszen ez az egyetlen olyan modell, amely támogatja az oktatás és az innováció, valamint az ipar közötti kapcsolódási pontokat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönjük. Vidák Vedresz úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék egy aspektust kiemelni, amit az előttem szólónk eddig még nem említettek meg. Azt gondolom, hogy együtt tudok érteni eh, Madurájra asszonynal a főjelentéstevővel. Ami a kutatáshoz való hozzáférést illeti, ez egy olyan téma, amelyet eh, nagyon okosan kell megközelíteni az információt megosztjuk, ezt továbbadjuk, és gyorsabban lehet eredményeket elérni, azért, mert ezeket az eredményeket gyorsan tovább lehet adni, ezek újabb gondolatokat generálnak, újabb felfedezéseket tesznek lehetővé. A kutatók fontos, hogy azt érezzék, hogy jogaikat megvédik, és fáradozásaikat is. Hát fontos, hogy ez megjelenjen, és nem kell mindent közé tenni. A kutatási eredményeket nem szabad egy gettón belül megtartani, úgymond, és nem szabad megengedni azt, hogy csak néhányan férjenek hozzá. Fontos az egyensúlyt megteremteni. Néhány pontot hangsúlyoztam, amelyekről azt gondolom, hogy ezek érdekesek, például a multidisziplináris megközelítést tekintve, a nagy felfedezések különböző tudományagok határán jelennek meg a KKV-k részvételével, ez egy kulcsfontosságú aspektus, ami pedig az Európai Parlament jogait illeti, a feltámazáson alapuló jogi aktusoknál, ezeket nagyon fontos betartani. Nem szabad ezekről lemondani. Ami pedig a védelmi szektort illeti, nagyon sok fejlesztés, innováció a gazdaságban a védelmi ágazatnak köszönhető. Éppen ezért szükség van tartalékra ebben az értelemben. Hiszen a világ is változik. Köszönöm szépen, Cukarasz kollégám. συναδέλφους που μίλησαν πριν. Βρίσκω... Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani az előttem szólóknak a vitáért. Két-három dolgot szeretnék kiemelni. Először is, ami a fontos finanszírozási kérdéseket illeti, illetve a finanszírozás szintjén, el tudom képzelni azokat a pletykákat, amelyek köröznek, mi szerint a Horizont 2020-as keretprogram, amelyet ambiciós módon alakítottunk ki, olyan számok felé mozdulhat el, amely ezt az optimista megközelítést kevésbé optimistává teszi. Ha ezt bekövetkezik, akkor Európa olyan színben fog feltűnni, mint aki nem igazán hisz ebben a típusú növekedésben, egy olyan típusú növekedésben, amely technológiára alapszik. Tehát, kedves kollégák, vegyük figyelembe azt, hogy ugyanaz a vita zajlik az USA-ban is, az előválasztási kampányban, amikor azt hallottuk, hogy az NSF költségvetését meg fogják nyírbálni eh, több milliárd dollárral. A második pont a nyitott hozzáférés. Tehát úgy érzem, hogy a vita egy kicsit elkedvetlenít bennünket, jó asszony és Madurella asszony megállapodást értek el, egy olyan megállapodást, amely lefedi a biztonságot, a tempót, a gyorsaságot, illetve az elért eredmények továbbítását a közvélemény felé, illetve lefedi azt az alapvető igényt, amelyel a polgárok rendelkeznek, szeretnék tudni, hogy hova megy a pénzük. Köszönöm szépen, de Castillo asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni a nagyon jó együttműködést, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, és szeretnék egy pontra kitérni. Karvajó asszony erre külön kitért. Itt egy olyan feltételről van szó, amely megjelenik a több éves pénzügyi keretről szóló megállapodásnál is, tehát minden a költségvetés függvénye. 23-án, 24-én tanácsi csúcsálkozóra kerül sor, és ott megállapodásra kell jutni. 27-én lesz az ITRE-ben majd a szavazás. A Strasburgi plenáris hét után Van Rompuy elnök első javaslatot mutat majd be a tanácsban azért, hogy számunkra is nyilvánvalóvá váljon, mert felé tartunk. Hogyha az lesz a javaslat, hogy a 10% tovább csökkenjen, akkor ezt könnyen szétosztható. Viszont ha az lesz a javaslat, hogy sokkal magasabb szintű legyen a csökkentés, úgy nem marad már egy más megoldás, mint arról dönteni, hogy milyen prioritásokat szeretnénk képviselni. Éppen ezért szeretném kérni a jelentéstevőket arra, hogy egyrészt vegyék figyelembe azt, hogy a plenáris hét után van türkisz hét, azaz legközelebb csak novemberben találkozunk. És nagyon fontos, hogy vitát folytassunk ebben a témában, a plenáris hét után, illetve miután megismerjük a tanács első javaslatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy megjegyzésem lenne. Először is, hogyha valaki támad, akkor nem kellene védekeznie is azzal egy időben. Ha megnézzük a 2012-es évet, és azt, hogy épp a kutatás területén milyen számlákat kell kiegyenlítenünk, és itt van a 2013-as költségvetés, egyszerűen nem lehet, hogy az egyik oldalon a tagállamokkal kell tárgyalnunk, és aztán amikor lezárduk a tárgyalásokat, és megállapodtunk, akkor nincs meg a forrás, nincsenek meg a forrásaink ahhoz, hogy kifizessük a szükséges előirányzatokat. Tehát 2012-re vonatkozóan kell egy kiegészítő költségvetés, vagy pótköltségvetés, és ugyanakkor 2013-ban már megnyírbáljuk a költségvetést, tehát akkor folyamatosan egyre haladunk visszafelé. A kiválóság felé vezető lépcsőről beszélünk gyakran. A jelentéstevők most egyhangúan eh, lépnek fel, egyhangúan adnak hangot véleményüknek, ezt nagyra értékelem. De hát kérdés, hogy a Horizon 2020 eszközeit és a strukturális alapok eszközeit hogyan tudjuk úgy kihasználni, hogy az valóban robbanásszerű előmozdulást eredményezzen. Itt vannak a kohéziós tagállamok, itt vannak a strukturális alapok, itt van a Horizon 2020. Fontos, hogy a rendelkezésre álló eszközöket egymással összehangoljuk, és itt van ugye a demokratikus változás is. A az új hármas kompromisszumban szerepel ez, azzal az előfeltétellel, hogy vannak ezen a téren programok is, az egészségügy, az aktív öregedés és így tovább területén. Ez olyasmi, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Én tehát támogatom, hogy ezen területek számára forrásokat biztosítsunk. Az elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hall, meghallgattam, amit a kollégák mondtak, és egyetértek velük. Ugyanakkor nyugtalanságomnak szeretnék hangot adni, hiszen évek óta arra gondoltunk, hogy már az akkor a kutatásra szánt összeg sem volt elég, és nem tudom, hogy most a tárgyalások után mi marad erre. Épp ezért emlékeztettük, emlékeztetni szeretnék arra, hogy az egészségnek a területe különösen fontos a tudomány számára, hiszen ez egyenesen az állampolgárokhoz szól ez a téma. Tehát, hogyha szeretnénk ösztöndek, összegeket kérni a kutatásra az egészség területén, azt meghallják az állampolgárok. Tehát az egészséggel kapcsolatos kutatás az elengedhetetlen. Madurál asszony jelentésében és Carvalho asszony jelentésében is emlékeztetnek arra, hogy szükség van arra, hogy összehangolják a felügyeleti rendszerek, módszereket, a riasztási hálózatokat, hogy jobban azonosítsák a mutációkat, hiszen már ezt látjuk ma is az egészség területen. Épp ezért szükség van arra, hogy állandó erőfeszítékeset tegyünk a kutatás területén. Épp ezért a tudományokon átívelő megközelítre van szükség, be kell vonni a matematikát, a fizikát és a többi, a többi tudományt is. Tehát láthatjuk, hogy sok területet érint ez. Nyilvánvalóan ösztönözni kell a befektetést és a különböző szabadalmaknak a benyújtását. Hiszen nagy kár lenne, hogyha ezt a területet a, a, a különböző más nagy országokra, mint az Egyesült Államok, vagy India, vagy Kína hagynánk, hiszen Európa számára is nagyon fontosak ezek, és az Európai Unió jövője szempontjából is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Bocsi Erősz asszony. Nagyon szépen köszönöm. A mindenkit meghallgattam, és a jelentéstevőt is, és úgy látom, hogy valóban egy közös álláspontot próbáltak kialakítani. Épp ezért szeretném mindannyiuknak megköszönni ezt a munkát. Ugyanakkor egy dolog világosan látszik. Az, hogy elsősorban a pénzügyi irányításnak a módszereit, modelljeit próbáljuk megváltoztatni, amikor az innovációról beszélünk, és a különböző kormányintézményekről. Épp ezért meg kell vizsgálni, hogy a forrásokat hogyan kezelik egyelőre azt látjuk, hogy egyre nagyobb projektekről van szó, 5 és 9 milliósokról. De mi történik a kicsi projektekről, az egyetemi projektekkel? Hiszen kiváló eredményeket látunk, és hogyha látjuk a legutóbbi pályázati felhívásokat, akkor láthatjuk, olyan projektek is vannak, amikben nem is vesznek részt kutatók. És akkor még további decentralizálásról, decentralizációról beszélünk és a kutatási főigazgatóságnak a munkáját tulajdonképpen kihelyezték. Tehát akkor hol látunk itt szinergiát? Tehát e- ezt, ezen el kell gondolkodnunk, hogy lehet ezt megoldani. Köszönöm szépen, Pródi kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egyetlen kérdéssel szeretnék foglalkozni. A költségvetés kérdésével. És hogy lehet az ITRE-t a Galileóval és a GMS programokkal összefogni? és tulajdonképpen egy kormányközi finanszírozásra gondolok itt. De az ITE különösen egy olyan program, amely még távol áll attól, hogy konkrét e, eredményeket lássunk, de hát ezt figyelembe kell venni. Ugyanakkor a Galileo és a GMS programok azok valóban igazi európai struktúráknak látszanak. És épp ezért minél gyorsabban be kellene őket, meg kellene őket valósítani azért, hogy az európai szakpolitikákat megvalósítsuk. Épp ezért nem szabad ezeket csak kormányközi költségvetési közdeményezésekre hagyni, hanem a közösségi alapokból azonnal ki kellene őket fizetni. Kelly kolléga. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes ez a vita, és nagyon sok intelligens pont elhangzott, amelyek egyet tudok érteni. A legfőbb pont az, hogy van egy célunk ebben a stratégiában, ebben a keretprogramban, tehát a GDP 3%-át szeretnénk erre a célra A fordítani, ezért, hogy az USA-val, Japánnal fel tudjuk venni a versenyt, a stratégia 100 milliárd helyett most 80 milliárddal kell, hogy gazdálkodjon, azt gondolom, hogy megint 100 milliárdra kellene emelni a költségvetést, hiszen fontos céljaink vannak, tehát, hogyha lejjebb tesszük ezt a létet, akkor az eredmény is ilyen lesz. A második pont, ez ugyanennyire fontos. A kutatás és az innováció nem vethető össze például a kultúrával, a halászattal. Bármennyire is fontosak ezek az említett témák, nagyon fontos a egészségügyi szempontból például a megújuló energiaforrásbeli kérdések is. A kutatás, innovációhoz vezet, ez kell, hogy a kulcs legyen, ez növekedés kell, hogy teremtsen, munka munkahelyeket, és ezzel kell, hogy érjük a 2020-as stratégia céljait, erre kell összpontosítanunk, és nem engedhetünk meg olyan helyzeteket, amikor van kutatás, kutatóintézmények, egyetemek Európában, és mindenki saját maga vakargatja a saját fejét, hogy hogyan tudják megvalósítani a céljukat, mert nincs elegendő finanszírozásuk. Mi szeretnénk a kutatást, de olyan kutatást szeretnénk, amely innovációhoz vezet, kutatáshoz, illetve növekedéshez, munkahelyteremtéshez, azért, hogy visszatérhessünk korábbi idealista célokhoz is adott esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmár kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdeklődéssel követtük a vitát, és az hogy Királyságban az East Midlandbeli választóim örülnének annak, és ha azt hallanák, hogy a fast track-et, egy gyors hozzáférést biztosít ez a keretprogram a kutatáshoz, innovációhoz. Ha megnézzük a nemzeti költségvetések egészségügyi, szociális, oktatásügyi részeit, amelyek nagy nyomás alatt vannak, akkor nem tudom, hogy az én választókerületbeli polgáraim értenék azt, hogy ez a szakbizottság miért teszi a hangsúlyt arra, hogy maximalizálja a finanszírozást. Jelentős pénzösszegről beszélünk, de ezt a pénzösszeget hoz több évre kell kibontani, számos fejezetet célra, 28 ország között és nagyon sok intézmény között ezekben az országokban. Természetesen akármilyen európai projektről is legyen szó, az adminisztráció, az értékelés és egyéb ilyen feladatok fogják felemészteni a költségvetés egy részét. Megkérem a kollégákat arra, gondolkodjanak el arról, hogy úgy érzik-e, hogy ez a program a legjobb arra, hogy értéket eh, teremtsünk ezért a pénzért, ebből a pénzből, és nem kéne ezt inkább a tagországokon belül hagyni. A 2020-as program legfőbb célja e, valóban a kutatás és az innováció. Úgy érzem, hogy inkább az Európai, szám, Európai Unió számára szeretne egy ilyen patronáló szerepet teremteni. Köszönöm szépen. Mecetza asszony. Hvala poročevalki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját, valamint az összes kolléga eh, támogatását és a módosítóim kapcsán. A három, következő három pontra szeretnék összpontosítani először is. A kutatás és a vállalkozói szféra összekötésének eh, összekötése csak akkor működik, hogyha elegendő forrásokat tudunk biztosítani. Egyelőre a Horizon 2020 jó alapot teremt ehhez a célkitűzéshez másodszorban. A módosítókban az olyan területeken hangsúlyozzuk az innováció fontosságát, mint amilyenek a hegyvidékek és a mellék. Sokszor nem gondolunk bele, hogy milyen lehetőségek is rejlenek ezekben a területekben, például az élelmezés innovatív módszerei kapcsán harmadszor, ami a gyógyszeripari kutatásokat illeti, gondolok itt az idősebbekre, például hasznosíthatnánk a meglévő technológiákat arra, hogy táv kezelési lehetőségeket biztosítsunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony, Tikau asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Kiváló volt az együttműködés közöttük. Mindenképpen le kell egyszerűsítenünk az eljárásokat. A Horizont 2020 egy egyszerűsítésre irányuló stratégia, ami a kutatási projekteket illeti, ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni. Üdvözlöm ugyanakkor azt is, hogy olyan projektek támogatásban részesülhetnek, amelyek a demográfiai változásokkal, éghajlatváltozással, az erőforrások hatékonyabb kihasználásával foglalkoznak, valamint az egészségügyel. Ennek értelmében szeretném felhívni a figyelmüket néhány módosítómra. Megpróbáltam kiemelném a különböző kísérleti projektek és demonstrációs tevékenységek jelentőségét, különösen ami az elsődleges mezőgazdasági termelés területét illeti. Fontos a költségek százszázalékos fedezése bizonyos támogatások révén ilyen esetekben. Azt gondolom, hogy az egy óra munkáért fizetett bérnek meg kellene, az órabérnek meg kellene egyeznie a különböző tagállamokban. Ugyanakkor az alkalmazott kutatásra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk, és nagyobb arányban be kell vonnunk az ipari szereplőket és a magánágazatot, a magánszektort. Így tudjuk biztosítani azt, hogy a kutatási eredmények nem csak a fiókban lapolnak, hanem eljutnak a piacokhoz is, és hozzáférhetővé válnak a fogyasztók számára, ez egyébként új munkahelyeket is teremthet. Végül szólnék az Európai Unió újraiparosításáról is. Biztosítanunk kell, hogy közvetlen kapcsolat álljon fenn a kutatás és az innováció között, valamint az Európai Unió újraiparosítása között. Ezzel lehetőséget biztosítanunk az EU-nak arra, hogy versenyképes maradjon a globális piacon, csak is így tarthatjuk meg a munkahelyeket az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Merkész asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, köszönöm mindenki hozzászólását. Nagyon jónak tartom hogy végre eszmecserét folytatunk arról, hogy mit is tartunk igazán fontosnak. Sokat halljuk, hogy prioritásokat kell meghatározni, és egyet is értek ezzel elviekben, de hát hamarosan itt lesz a szavazás ideje, és addigra meg kell állapodnunk egymás között. Ez idáig azonban még, mindenki, még mindig mindenki a saját személyes preferenciáit hangoztatja. Azt hiszem, még nincsenek mindannyian tisztában azzal, hogy milyen rövid is az időnk. Mindeközben az Európai Tanács meg akarja felezni a költségvetést, tehát gyakorlatilag a mi terveinkben szereplő számoknak csak a felét akarja rendelkezésre bocsátani. Hát ez fejtörést okozhat, fontos erről is beszélnünk. Kedves kollégák, legyünk gyorsak, mielőbb konkrét, világos terveket ki kell kidolgoznunk a költségvetés számára, és el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan akarunk megállapodni a tanácssal. Úgy gondolom ez elengedhetetlen. is. egy utolsó megjegyzés. Az az érzésem, hogy mindig csak a kutatásra összpontosítunk, de hát kutatás és innovációs programról van szó. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kutatás nem válik magától értetődően innovációvá. Fontos, hogy az Európai Unióban rendelkezésre álló eszközöket összefogjuk és összehangoljuk egymással. Ne töredezzen szét tovább ez a rendszer. Fontos, hogy konszolidáljuk a rendelkezésre álló eszközöket. Köszönöm szépen. Odi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nagy projektekkel kapcsolatban, ITER, Galileo és a GMS programnak, hogyha jól értettem, Prodi úr különbséget tesz itt a különböző kezet, és szeretné a kormány közévé tenni őket. De kérem, hogy ne hagyjuk el az európai logikának a kereteit, hiszen hogyha a kormányközi szintre szeretnénk ezt utalni, akkor amit eddig elértünk, azt visszautasítjuk. Ez az egész világot érintő projekt, és hogyha ezt nem tudjuk európaivá tenni, akkor ez katasztrófa a, a hetedik kutatprogram, és ennek a közbenső vizsgálatában részt vettem, 21 milliárd volt körülbelül, és 30 marad 2012-2013-ra. És ezt a tagállamoknak fel kell használni. A Horizont 2020-sal kapcsolatban már megint csak ott tartunk, hogy szegmentáljuk a kutatást a tagállamokra, és megint csak elveszítjük a versenyképességet. A a költségvetési rendeletben benne van a, a felülvizsgálati záradék. És hogyha 100 milliárdról tárgyalunk a tagállamokkal, akkor ma ez nagyon nehéz lesz. Nem szabad vitatni az, az angliai, a brit visszatérítésről és a többi más kérdésekről, mert semmi eredményt nem fogunk e, elérni. A, aztán jönnek a német választások, amit figyelembe kell venni, stb. Hogyha nem tudunk egyetérteni, akkor nagyon kicsi európai költségvetés van szerintem. Eh, hagyjuk, hogy a eh, tagállamok a stabilitási szerződést ratifikálják, és 2014, 2015, 2016 során lélegzethez jussanak. 2016 eh, ban egy új bizottság lesz, és akkor új növekedés, és akkor egy felülvizsgálati záradékban, egy félidős felülvizsgálatban megnézhetjük megint a költségvetéseket. Nos, akkor nézzük a három prioritást. Köztük az, az ipari elsőbsége terjed. És ezt nem eléggé hangsúlyozza az Európai Bizottságnak az anyaga, és ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Emil. Elnézést kérek, elnök asszony. A különböző munka és meghallgatások lehetővé tették, hogy mindenki megfogalmazza a saját üzenetét. Ugyanakkor megértettük, hogy a kutatás milyen fontos szerepet játszik. Hogyha ezt megértettük, akkor szükség van, hogy a megfelelő eszközöket is biztosítsuk ennek. A társadalomnak a különböző szektorait egymással szembeállítani, tehát a kutatást, az egészségügyet, stb., az nem egy jó gondolat, hiszen az egész társadalmat destrukturálni fogjuk. E, az utóbbi húsz évben e, a társadalmak életében részt akarunk venni, de ehhez nincs meg a megfelelő eszköz. Tehát ami hasznos lenne a társadalom számára, az nem igazán létezik. Tehát fontos, hogy megvizsgáljuk az eredményeit annak, azoknak a dolgoknak, amiket eddig tettünk amikor a többiekhez hasonlítjuk magukat, magunkat, akkor mit látunk? Látjuk, hogy Kínával és az Egyesült Államokkal szemben bizony hátul, hátul kullogunk. Tehát e, e, ebben az irányban akarunk tovább lépni. Van Nistelrooy úr beszélt, hogy hova, mit kell tenni a válság során. A válság során egyre többet bele kell a kutatásba fektetni, hiszen akkor tudunk csak az ellenfelekkel szemben előrébb lépni. Pedig most megállapították, megállapítottuk, hogy mi hátulkulogunk, de e, továbbra is kevesebb eszközt akarunk biztosítani a kutatásnak és ezeknek a területeknek. Tehát ez igazi problémát fog jelenteni. Beszéltünk a kutatóknak a juttatásairól, és 1 millió 300 eurót fizetünk a, a foci napoknak, de a katatoknak nem tudunk 50 millió eurót találni, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy a kutatás alapvető fontosságú európai számára. Elnök asszony, ne csak egy az azonnali megtérüléssel foglalkozzunk, hiszen akkor figyelmen kívül hagyjuk azt a kutatást, amely igazi eredményeket tud hozni. Lehet, hogy a legjobb csapatunk van, a legjobb játékosok, de hogyha mindenki a saját területén játszik csak, akkor sosem fogunk eredményt elérni. Köszönöm. Grazie. La parola al collega Eller, prego. Köszönöm szépen. Éler úr Kérszon. Két közvetlen választ szeretnék adni, egyrészt a zöldek, másrészt a zölde felvetésére, ami a biztonságügyi kutatást illeti. Lambert úr, Néppárt álláspontja védelemmel kapcsolatban, és ezt e, a többi frakcióval is megpróbáltuk elérni, az Aldival, a Zöldekkel. Megpróbáltuk ezt Európában egy közös e, védelmi politikává alakítani, tehát e, a civil katonai missziókba fordított kutatásokat igeneljük, hiszen ezek fontosak az európai politikák számára. A második megjegyzésem visszatérnék arra, amit George Helmar mondott, arról, hogy nem kéne ezt inkább nemzeti szinten elvégeznünk. Roger, képzelje csak el, hogy a Rolls-Royce a brit iparpolitika kincse 70%-et végzi a kutatásoknak az én választó kerületemben nem érnek meg ez a brit cég, hanem európai cégek vannak, és amikor kutatásról van szó, akkor egy globális cégként jelenik meg mindez, tehát nem jó a felfogás az egyensúlyról az európai politikák és a nemzeti politikák között. Tehát létezik Európa, ami a kutatást illeti, ha a programokban ez nem is jelenik meg, de Európa végzi a kutatásokat, és nem a nemzetállamok, nem a nemzeti eh, szinten az egyetemet. Hát én úgy érzem, nagyon fontos növekedést elérnünk. És ennek a programnak kéne, hogy legyen egy jelentős növekedési aspektusa, ha nem ruházunk bele a kutatásba, növekedésbe, innovációba, akkor le fogunk maradni, ez ennyire egyszerű, és hogyha európai nemzeti vitát folytatunk, akkor ez egy önmagunk körül forgó vita, nem azt tükrözi, ami globális szinten zajlik, tehát, hogyha szeretnénk a szociális modellünkhöz ragaszkodni, akkor a kutatásba kell beruházni. Egyébként nem fogjuk tudni felvenni a versenyt. Tehát ez a feladat, és közösen kell küzdenünk a költségvetésért, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor belső európai ügyekről vitázunk csak, és nem leszünk egy szinten a többi világpiaci szereplővel. Köszönöm szépen. Matei asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, nagyon megnyugtató ezt a vitát hallgatni, hiszen konvergenciát érzékelünk, amely lassanként létrejött, és erre tényleg szükségünk van. Fontos, hogy az Európai Parlament egységesen lépjen fel. Nagyon nehéz vitákra számíthatunk a globális költségvetés kapcsán, már itt ismerjük a 2013-as kifizetésekkel kapcsolatos nehézségeket, tudjuk, mik a kockázatok, és a Horizon 2020-as program a növekedésről, a munkahelyteremtésről szó, készítettünk egy hatástanulmányt, és azt mondtuk, hogy a GDP 0,9%-át fogjuk tudni előteremteni a GDP-nek a Horizon 2020-as stratégiának köszönhetően. Madurell azt, a világos álláspontot képviselt a nyitott hozzáférést illetően is. Természetesen oda kell figyelnünk az adatok kérdésére, és itt szeretnénk egy kísérleti projektet eh, indítani azért, hogy felmérjük a következményeket, ami a kereskedelmi célokat és az IPR-okat illeti, ami az ősejteket illeti. Nagyon örülünk annak, hogy mindenki támogatja a státuszkón, ami a szélesebb körű részvételt illeti, önök tudják azt, hogy a bizottság szeretné ezt támogatni. Elindítottunk egy kísérleti projektet nem régiben, és Kárvályó asszony számos eszközt sorakoztatott fel azért, hogy a lemaradott országok is fel, tudják hozni a lemaradásokat. Elhangzott az, hogy a célhoz kötött támogatás nagyon fontos a prioritások kapcsán is. Ismerjük a hetedik kutatási és keretprogramot. Európában eh, igenis vannak erősségeink, a Nobel-díjak kiosztása is ezt mutatja ami pedig az egyszerűsítést életi, illetve a kedvezményezetteket. Köszönjük szépen eh, Éler úr munkáját, és ő szeretné ezt a keretprogramot egy részvételi programmá alakítani. Fontos, hogy az értékelési folyamat eh, megfelelő minőségben történjen, illetve az eszközök esetén rugalmasság valósuljon meg, hiszen nagyon széles körű az érintettek köre, ami a KKV-kat illeti, és önök mindannyian elmondták azt, hogy nagyon figyelmet kell fordítani a KKV-kra. Új intézkedéseket javasoltunk, különösen ami az úgynevezett eh, SPIR mechanizmust illeti. Gondoskodnunk kell különböző méretű projektekről is, közepes és nagy projektjeink is vannak, éppen ezért van szükség a rugalmasságra, ami a PPP-ket illeti, ez már egy vitatottabb téma, ellentmondásokkal dúsított téma, meg kell néznünk azt, hogy mit sikerült itt elérni, és csak egy nagyon világos hatástanulmány alapján fogjuk javasolni azt, hogy a PP, PPP-k eh, egy részét megújítsuk. Ami az egyszerűsítést illeti, Éler úr komolyan dolgozik ezen a témán, üdvözöljük azokat a szempontokat, amelyeket javasolt, például az időcsökkentését, a radikális egyszerűsítés, amelyre a bizottság javaslatot tett, ezzel kapcsolatban a számvevőszék is készített egy véleményt, ami a költségmodelleket illeti fontos a szabálytalanságokat csökkenteni az igényléseknél, és fontos, hogy kevésbé bonyolultak legyenek a projektkiírások, illetve a jelenlegi hetes kutatási keretprogram elvei is érvényesüljenek, tehát felgyorsulhasson a pályázási folyamat. Nagyon fontos, hogy a Horizont 2020-as eh, stratégia nyitottabb legyen, azért, hogy ne zárt eh, klubként tekintsenek rá a választópolgárok sem. Van még néhány további pont, amit meg szeretnék említeni, és ez az utolsó megjegyzésem, a középtávú eltekintés, amit Ódi úr említett, minden keretprogramnak van egy rövid középtávú eltekintése, de a Horizon 2020-nál ez még fontosabb lesz, hiszen a világ nagyon gyors mértékben, tempóban változik, tehát szeretnénk biztosítani azt, hogy ez a keretprogram vonzó maradjon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grazie, caro Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy még valaki szeretne hozzászólni. Odi úr. Én a felülvizsgálatnak voltam a jelentéstevője, lehet, hogy rosszul fejeztem ki magamat. Azt mondták, hogy itt semmit sem lehet előre mozdítani. Én azt kértem, hogy a, a pénzügyi tervnek a felülvizsgálata legyen, tehát hogyha 100 milliárd eurót 2016-tól szánjuk, de először a tagállamoknak a, a saját költségvetését le rendbe kell tenni. Én azt mondtam, hogy legyünk képesek arra, hogy egy európai költségvetéssel kapcsolatban tudjunk megegyezésre jutni. 2016-ra gondoltam, amikor én voltam a jelentéstevő, akkor egy állásfoglalást tettünk. Köszönöm szépen, Odi úr. Riera Madurell asszony jelentéstevőként három percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsősorban köszönetet mondanék mindenkinek a hozzászólásáért, köszönöm a kollégáknak, és köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is. Biztos vagyok abban, hogy mindenki feljegyezte az elhangzottakat. Minden eszmecsere nagyon hasznos a munkánk szempontjából. Azt hiszem, világosá vált, hogy miről is van szó lényegében, melyek még a nyitott kérdések. Konkrétan hat dolgot jegyeztem fel magamnak. Ez a hat pont olyan pont, ahol előrelépésre kerülhet sor, hiszen, még egyszer ismétlem, számunkra az a legfontosabb, hogy a parlament egy erős, világos álláspontot alakítson ki. Sokat hallhattunk a az egyensúlyról a Horizont 2020 stratégián belül. Kárvályó asszony világosan megfogalmazta, hogy miről is van szó, és teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Azt gondolom, egy nagyon nagyra törő, jól definiált programot alakítottunk ki. Legfőbb célunk, hogy versenyképesek legyünk, hogy előmozdítsuk a növekedést és a munkahelyteremtést. Annak érdekében pedig, hogy versenyképesek legyünk, a rendszerünket versenyképessé kell tennünk, és meg kell oldanunk azokat a nagy kihívásokat, amelyek elé nézünk. A versenyképesség növelése szempontjából pedig fontos, hogy a K plusz F területén is, valamint az innováció területén is versenyképesek legyünk. Az érintett intézmények, az egyetemek, a kutatóközpontok, ezek versenyképesek kell, hogy legyenek. Fontos hogy az oktatás, a képzés, a kiválóság és a kutatás szociális támogatása terén is előmozdulás történjen, ugyanakkor a vállalatokat is versenyképessé kell tennünk, javítanunk kell a technológiánkon, e, e technológiákon, ez pedig ismét innovációt tesz lehetővé. Ide tartoznak ugye a TIT-k. Továbbá a magánszféra részvételét és a különböző finanszírozási eszközök révén növelni kell, ezáltal pedig a KKV-k támogatása is növekszik. Mindez világosá vált, ezt mutatják a módosítók és a kompromisszumos módosítók egyaránt. Nekünk mindkét szempont fontos. Megpróbáljuk megteremteni a lehető legjobb egyensúlyt, ami a költségvetést illeti. Ez a legfőbb célkitűzésünk, hogy a költségvetés megfelelő legyen, ez az eszmecsere során is világossá vált, de egy dolgot le kell szögeznem, a mi javaslatunk az a mi javaslatunk, és a végsőkig harcolunk érte, hiszünk a benne foglaltakban, tudunk érvelni mellette, számadatok támasztják alá azt, ami a hetedik keretprogramban történt, és adatok támasztják alá előrejelzések révén azt is, hogy a következő program esetében mit tudunk elérni. Számok támasztják alá továbbá azt is, hogy mi történik Koreában, Kínában, ők sokat befektetnek és nagyon gyorsan növekednek. A, tan- a tanács biztosan elő fogja terjeszteni a saját javaslatát, és biztos vagyok abban, hogy a tanácsnak is lesznek érvei. Össze kell ülnünk, beszélnünk kell róla, és hogyha nem jól mennek a dolgok, akkor nem fogjuk tudni javítani a tudományos kiválóságunkat de egy dolog biztos, a végsőkig harcolni fogunk a javaslatainkért. Felmerült néhány konkrét kérdés is. Talán válaszolhatok ezekre, elnök asszony, de előjáróban mondanék még két dolgot. Ami az energiát és a biztonságot illeti, a kutatás finanszírozásáról van itt szó, nem a védelempolitikáról, nem az energetikáról van szó, nem az energiapolitikáról. Világos, hogy itt kutatásról van szó, ez már önmagában is tisztáz néhány kérdést másodszorban. Gutierrez Cortinez asszony arról beszélt, hogy hogyan lehet a kis projekteket támogatni. Vannak különböző módosítók, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és amelyek százalékos arányokat határoznak meg. Ide tartoznak például a zászlóshajók, és így tovább. Fontos a megfelelő egyensúly megteremtése, vagy pedig meg lehet változtatni a kritériumokat némileg, ami a nagy projekteket illeti. Az alapokkal létrehozandó szinergiák tekintetében, nos erről is sokat beszéltünk, a cél a tudományos kiválóság kiterjesztése, a technológiák előmozdítása, sok-sok módosító erre irányul és tisztázza a helyzetet. Olyan témák ezek, amelyek fontosak számunkra, és nyitottak vagyunk az esetleges módosítások irányába. Ennyiben hagynám, és végezetül még egyszer köszönetet mondanék nem csak a kollégáknak, hanem minden munkatársnak is szeretném megköszönni a munkáját. Ugyanis ők lehetővé teszik, hogy a programot tovább folytathassuk ebben az értelemben. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Figyelembe veszem a kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat. Csak néhányal kapcsolatban teszek megjegyzést, de mindegyiket figyelembe veszem. Különösen szeretném hangsúlyozni, hogy a Horizont 2020-nak a kritériuma a részvételi szabályoknak megfelelő. A részvétel azt értjük, hogy hogy kis egységek, tehát kis kiválósági központok Európában, tehát KKV-k, kisebb egyetemek, kisebb csoportok, tehát nem csak a nagy, jól ismert vállalatok vagy, vagy egyetemek vehetnek részt. Tehát mind a programokban, mind a részvételi szabályokban biztosítani kell, hogy ezek a kiváló kisebb egységek szintén részt vehessenek a programokban. Egy másik kérdés és világosá szeretném kenni, hogy ez egy kiválósági program, a strukturális alap az más, de szinergiát alakítottunk ki a kettő között, és a kiválósághoz vezető lépcsőfokokat fogalmaztuk itt meg, és konkrét javaslatok vannak ezzel kapcsolatban, és pedig a különböző európai kutatási térségi tanszégek, aztán különböző javaslatok a kevésbé kedvező helyzetben lévő régiók, amelyekre a strukturális alap is vonatkozik. Tehát több olyan program van, amely hidat ver a különböző programok között. A kiválósági pecsét, a, a, a kiváló javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket nem a Horizont 2020 finanszírozhat, akkor az a strukturális alap alapok finanszírozását pályázhatja meg. Tehát a strukturális alapok és a Horizont 2000 közötti hézagokat, réseket megpróbáljuk áthidalni. Aztán megpróbáltunk egyensúlyt teremteni az alapkutatás és az innovációk között az innovációnak az egész ciklusát lefedjük, és a különböző ciklusok között vannak hidak, tehát nem külön dobozokban vannak, és e, épp ezért nagyon kiegyensúlyozott a megközelítés. Aztán a kis, közepes és nagy projektekkel kapcsolatban többen említették, hogy a a kis projekteknek az egyensúlyát is meg kell tartani, és ezt a FEST-be és a társadalmi kihívások programjában, tehát a program több részében is figyelembe kell venni. Utolsó megjegyzésem a kutatásnak a megtérülésével kapcsolatos. A kutatás az egy olyan szakpolitika, amelyben nagyon nyilvánvalóan láthatjuk ezt a megtörlését, a kritikus tömeg, a kiválóság létrehozása, aztán a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatás, mind olyan területek, amelyek európai szinten sokkal jobb eredményeket hoznak, mint hogyha ezt regionális vagy helyi szinten kutatnák. Az európai legjobb egyetemek, vezető egyetemek mint a brit egyetemek is nagyon jó kedvezményezettei ezeknek, és az Európai Keretprogramnak a résztvevői ősz is. Elsősorban az a fontos, hogy tudáshálózatokat hoznak létre, és mindez az ő régiójuk és egész Európa hasznára válik. Épp ezért nagyon fontos, hogy az európai kutatásnak a megtérülésének ilyen fontos szerepet szálljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kárvájó asszonynak. Most akkor nézzük a kettes blokkot, és Eller Uszral kezdjük, 5 percet kap. Elnézést, hogy ismét untatom önöket mondandómmal. Talán azzal kezdeném, öt perc alatt ugye csak néhány alapvető témát világíthatunk meg, több mint ezer módosító érkezett, de azt gondolom egy ilyen komplex technikai jellegű téma esetén, mint amilyenek a szabályok, nagy mértékben egyet tudtunk azért érteni. Olyan témákkal kezdeném, amelyek esetén azt hiszem sikerült kompromisszumokat kidolgoznunk, amelyek alapjában már szerepelnek a bizottsági javaslatban, amelyeket döntően sikerült módosítanunk, átalakítanunk. Ilyenek a szokásosan követett számviteli gyakorlatok, az egyszerűsített auditálási eljárás, ezt nagyon fontosnak tartom, főként a bizottság részéről is fontos ezt, bármennyire nagyra értékeljük is. A szembevőszéket el kell gondolkodnunk azon, hogy ezt a rendszert hogyan is építjük ki, hiszen egy rendkívül összetett struktúrája van jelenleg, amelyet mindenképpen egyszerűsíteni kell. Továbbá itt vannak az egyszerűsített munkaidő nyilvántartási rendszerek és Előfordulhat, hogy a kutatók nem három órát töltenek egy-egy kutatással, hanem péntek délutánonként esetleg csak két vagy két és fél órát. Ez sokkal egyszerűbb lesz ez a rendszer az ő számukra. Továbbá két új támogatási intézkedés számára is egyszerűsítést teszünk lehetővé. Itt van annak a lehetőség, hogy legyen egy két lépcsős értékelési rendszer, valamint az odaítélési idő hat hónapra való lerövidítése is ide tartozik. Talán ez némileg növeli a terhet, amely a bizottság vállát nyomja, de azt hiszem mindenképpen a résztvevők számára kell egyszerűsíteni az eljárást, és nem annyira a bizottság számára. A nyitott hozzáférés kérdése nagy mértékben összefügg a Horizont 2020 kérdésével általánosságban véve nagyon technikai jellegű kérdésről van szó. Jelen pillanatban az Open Access esetében még a pontos megfogalmazásról tárgyalunk. Fontos, hogy világos szabályok létezzenek a kutatók esetében, amelyek nem hagynak joghézagot. Azt hiszem egyetértünk abban is, hogy a publikációkhoz való szabad hozzáférés és az adatokhoz való szabad hozzáférés között különbséget kell tenni. A publikációkhoz való hozzá, szabad hozzáférést általános célként nem kérdőjelezzük meg, azonban nagyon különbözőek a vélemények, ami az adatokhoz való szabad hozzáférést illeti, de úgy tűnik sokkal érzékenyebb kérdésnek tekintik a legtöbben az adatokhoz való hozzáférést, és különbségtételt kérnek e kettő között. Az intellektuális, a szellemi tulajdonjog és a nyílt hozzáférés kérdését össze kell kapcsolnunk egymással. A kereskedelmi értelemben érzékeny kutatási eh, eredményeket ki akarjuk eh, venni a nyitott hozzáférés hatája alól. Senkit sem akarunk kényszeríteni a publikációra, de mindenképpen az Open Access elvét fogjuk eh, támogatni. Ami a támogatási rendszert illet, két alapelvet kell összeegyeztetni egymással. A módosítók közül néhány illetve sok módosító különbséget akar tenni a az egyetemek és az ipari szereplők között, azok támogathatósága között a parlament többségében 2010-ben a kárvájó jelentésben így is döntött erről. Sok módosító azonban kifejezetten szimpatizál a bizottsági javaslat egyszerűségével, és egy további kérdéssel is foglalkozni fogunk, ez a közvetlen a közvetett költségek visszatérítése, amelyet a, közvet, a tényleges költségektől nem lehet elválasztani. Sokan a teljes költség visszatérítést támogatják, mint ahogyan a bizottság a 6-os és 7-es keretprogramban is már támogatta azt. A jelenlegi programban ez nem szerepel, és egyelőre még az sem világos, hogy az ipari szereplők esetében is érvényben lenne ez a fajta visszatérítés, vagy csak az egyetemek, a tudományos központok és a non-profit szervezetek esetében. Egy további fontos kérdés az általánydíj, illetve az általány esetleges megemelése. 10-től 40 százalékig terjednek ezek az emelési javaslatok a közvetlen költségeken felül. A tanács 20 23 százalékos növekedésben állapodott meg egyelőre. Úgy gondolom az általány egyébként nem nagyon igazságos, nem is tartom nagyon költséghatékonyest, de alapjában véve olyan számítási modellekről van szó, amelyeket orientációs pontként kell tekintenünk, és megoldást kell találnunk erre is. Az általam előterjesztett első kompromisszumos megállapodás, illetve módosítás megpróbálja az, egy, az egyszerűsítést, a pénzek hatékony felhasználását és a magánszférából való kofinanszírozás bevonását is próbálja összekapcsolni egymással. Ez azt jelenti, hogy a K plusz F területén a 100 plusz 20-as modellt szeretnénk megtartani, amelyet a bizottság javasol, de ezt kiegészítenénk azzal, hogy a kutató szervezetek és az egyetemek esetében egy 70%-os visszatérítés váljon lehetővé. De ez csak egy opció, senkit nem kényszerítünk erre, de rendelkezésre akarjuk ezt bocsájtani. Továbbá, hogyha egy konzorcium minden szereplője általány támogatást szeretne, akkor, ahogyan a bizottsági javaslat is előirányozza, mindenki azonos támogatást kaphat. Ezáltal a kompromisszumos javaslat egyszerűsítést eszközöl, és ugyanakkor támogatja, kiemelten támogatja az infrastruktúrális projekteket, amelyek esetében a konzorciumok elterjedtek. A végére érnék. Utolsó pontként szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy fontos a piacközeli projektek esetében, hogy az egyetemeket nagymértékben támogassuk, nekik más forrásuk nincsen, ezért az ő esetükben egy százszázalékos megoldás mellett kardoskodnék, az elkövetkezendő hetekben intenzív eszmecseréket folytatunk majd erről. Hálás vagyok a bizottságnak a jó együttműködésért. A különböző modelleket tekintve költségvetési számadatokra lebontottuk, hogy ez mit is jelentene pontosan, ami a forrásokat illeti, és ez talán irányadó is lehet majd a végső kompromisszum kialakításában. Köszönöm. Grazie. La parola al collega Glante, prego. Köszönöm szépen, Grante kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy Élel kollégával sikerült egy nagyon jó módszert találni a módosító indítványoknál, olyan blokkokat állítottunk fel, amelyek tükrözik azt, hogy mely témákról kell hosszabban, melyekről kell rövidebben beszélni, ami a kóták támogatási rátekérését illeti, a bizottság javaslatot képest egy kevésbé bonyolult, de igényesebb modellt alakítottunk ki, ami a teljes költségkiszámítást illeti az intézményeknek, kutatóintézményeknél, egyetemeknél. Ezt a javaslatot támogatom, a többi helyen majd ezt még meg kell néznünk. Fontosnak tartom azt, hogy itt, de ne csak itt, találjunk el olyan mechanizmust, ahol ezeket a kótákat a KKV-k számára jobban ki tudjuk domborítani, és az ipar eh, esetében óvatosabbak legyünk. Nem kell, hogy ipar ellenesek legyünk, de azt gondolom, hogy az ipar maga is meg tud bizonyos kérdéseket oldani, tehát a felosztás más, hogy kell kigondolnunk. Fontos tisztázni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és milyen ráfordítással nem kell egy Európát átívelő adathalmazt létrehoznunk, de azt sem szeretnénk, hogyha a közpénzekből finanszírozott eredmények elvesznének. Fontos egyensúlyt találni, illetve arra kell törekednünk, hogy harmadik országok számára ne nyissuk meg feltétlenül a kaput a saját eredményeinkkel, az ő eredményeiket segítve. Tehát fontos, hogy betartsuk a határidőket, illetve az időket. Az utolsó pont, erről még vitáznunk kell a menedzsment költségek, a 7%-os javaslat a menedzsment költségekre értelmes is lehet akár, de az is elképzelhető, hogy egy kutatóintézetben nem merülnek fel ilyen mértékű menedzsment költségek, tehát el kell gondolkodnunk arról, hogy az eredeti modell nem lenne alkalmasabb, ami a könyvelési személyzeti költségeket, személyi költségeket illeti. Úgy érzem, hogy itt nagyban sikerült előre lépni, és sikerült itt ösztönző tényezőket is kialakítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen hol asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Még egyszer ezt szeretném mondani, hogy Johansen úr nevében szólok hozzá a vitához. Köszönetet szeretnék mondani az ő nevében Éler úrnak a jó együttműködését. És csak egy apró pontot szeretnék megemlíteni a költségvetés kapcsán, többször elhangzott már ez. Azt gondolom, hogy az ALDE számára az egyik legfontosabb pont az, hogy biztosítsuk, hogy az Horizont 2020-as program tartsa az e az eredeti pozícióját a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokban is. Voltak olyan pletykák, szerint 40 milliárdra is csökkenhet az eredeti költségvetés, és ez csak a fele lenne a bizottság javaslatnak, illetve fele az eddigi hetes kutatási keretprogramnak, és úgy érzem, hogy Élár úr mindenkit arra kérne, hogy lobbizzon a saját parlamentjében is, ami pedig a támogatási rátokat illeti, nagyon sok módosító vonatkozott a finanszírozási támogatási modellre, de miért ezt ki tudjuk alakítani, meg kell állapodnunk abban, hogy mi a cél az Aldéban, úgy érezzük, hogy fontos az, hogy legyen tényleges egyszerűsítés a résztvevők számára a hetes kutatási keretprogramhoz képest, és ez egy egyszerűbbé teszi a KKV-k egy egyetemek kutatóintézetek számára a részvételt, illetve könnyíti az ipar részvételét is a hetes keretprogramhoz képest. Szélesebb körül a hozzáférés, és az, ere, az eredetileg alkalmazott könyvelési módszereken is fontos egyszerűsíteni még a legjobb elgondolás sem lehet eléggé okos, hogyha ez több bürokráciát teremt, hogyha ezt a támogatási modellt kialakítjuk, akkor jó lenne nem teljesen újból kigondolni valamit, tehát teljesen új elgondolást megvalósítani, hanem meg kell próbálni a jelenleg működő rendszerekből a fontos elemeket átvenni. Köszönöm szépen. Grazie, la, la parola Lambert, prego. Lambert. Grazie. Uh, uh, Három megjegyzésem lenne Éler úr jelentésével kapcsolatban, és figyelembe veszem, amit mondott a katonasággal kapcsolatban. A finanszírozási modellt illetően a Christian Éler javaslat világos különbséget tesz az egyetemek és a kutatási intézmények és az egyetemek között, és az ipar között. Láttunk különböző összehasonlított táblázatokat a különböző modellekkel kapcsolatban, benne az éler javaslat is. És tudjuk, hogy ezeknek megvannak a következményei. Mi szeretnénk a lehető legnagyobb fellendítő erőt alkalmazni. Épp ezért szeretnénk, hogy bármilyen összeg, az további összegeket szüljön. Akár az e- EU költségvetésből, akár máshonnan kormány befektetések, beruházásokból, de elsősorban a magánágazatból hiszen akkor ezt a helyzetet, amelyet jelenleg látunk, hogy a magánszektor az kevesebbet ruház be, azt meg tudjuk változtatni. Tehát maximalizálnánk a felhajtó erőt, a fellendítő erőt ilyen módon. Hogyha megvizsgáljuk az ipart, akkor láthatjuk, hogy a kisebb szereplőknek nagyon, jobban szüksége van támogatásra, mint a nagyobb játékosoknak. Nekik a katalizátor hatása fontos a programoknak, nem a másik. Tehát fontos, hogy bármilyen támogatást is adjunk a vállalatoknak, azoknak inkább a KKV-kat kell megcélozni. Ennek kell a legfontosabb szempontnak lenni. Tudom, hogy mit mondott a gyors megoldásokról. Ez az SME eszközön túl, azon felül használható föl. Végül pedig a nyitott hozzáférést illetően valóban vannak különbségek, mi is látjuk ezt, hiszen az adatokhoz való hozzáférés valóban lényeges, de például láthatjuk, hogy vannak példák, mint az MET és a Novartis, azok az eredményeiket nyilvánosságra hozzák, mert úgy látják, hogy ez az innovációt fogja elősegíteni. Tehát mi támogatjuk a nyitott hozzáférést, meglátjuk, hogy hova tudunk ezzel eljutni. Szerintem a megállapodásnak van helye, de ennek minél szélesebb körülnek kell lenni, és ahogy második János Pál is mondta, ne féljünk. Köszönöm szépen, Matthias kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hangsúlyozni szeretnék egy olyan dolgot, amit korábban is említettem, a finanszírozással kapcsolatban egy kompromisszumos módosat, módosító van. És ez az ez a módosító engem aggaszt, és ennek említettem már az okait, tehát például azt, hogy a tudományos kutatási kutatóintézet és az ipar közti különbség elvészít. Tehát be kell ruházni az KKV-kbe, az egyetemekbe és a kutatóközpontokba, hiszen ők kevésbé tudnak részt venni az egyszerűsítésben, amit a jelentéstevő javasol. Az egyszerűsítés persze jó dolog, de hogyha ez nem felel meg a valóságnak, akkor nem igazán segítünk. Tehát épp ezért biztosítani kell, hogy az egyszerűsítés az figyelembe veszi az igazi, a valós helyzetet. Ezen kívül a költségek, a felmerülő költségek, amelyeket a kutatóintézetek és a, az egyetemek generálnak. A hetes keretprogramban látunk, láttuk, hogy egy másfajta költségrendszert vezettek be. És hogyha megnézzük a kompromisszós indítványt, akkor láthatjuk, hogyha nem folytathatják a strukturált költségeket, mert nem tudnak megfelelni a feltételeknek, hiszen ugyan mindenki a kiválóságot keresi, de a kutatás finanszírozása nagyon különböző képet mutat. Tehát ez nem jó modell. Épp ezért megpróbáljuk a kötatást és fejlesztést vizsgálni, és ezt a modellt finanszírozni, ugyanakkor nem tesszük lehetővé, hogy a fiatal kutatókat alkalmazzák. Bármilyen kutatási innovációs programnak ezt figyelembe kell venni. De az egyetemek és a kutatási intézmények e, költségvetésének egy részét e, a, a, a már meglévő kutatók e, javadalmazására kell fordítani és nem tudnak újakat felvenni. Pedig egyetértünk abban, hogy az új kutatók, a fiatal kutatók az új gondolataikkal nagyon is hasznot hoznának. Tehát épp ezért aggaszt engem, hogy nem fogjuk elérni a valós innovációt, hogyha továbbra is ez a rendszer fog működni. Tehát a bérköltségeken kívül még kell a kutatási költségeket is figyelembe venni. nem egyenlő módon tekintjük a különböző résztvevőket, és épp ezért ez nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságbéli kollégáknak is a kemény munkát. Egy nemzetközi ernyő szervezet munkája, amely nemzetközi projektek szervezésében vesz részt, annyira kontroverznek ítéltetett, hogy nem biztos, hogy részt vehet a jövőbeni munkában. Emellett elhangzott az is, hogy az innovációs politika olyannyira fontos, hogy az nem lehet politikai megfontolás tárgya. De örömmel látom, hogy a kollégák nem értenek egyet ezzel. A hozzáférésre vonatkozó jogok esetében úgy gondolom, hogy a közpénze finanszírozott eredményeket megfelelő körülmények között közé kell tenni. A fair és igazságos körülmények azt jelentik, hogy nem lehet szerzői jogtárgyává tenni az ilyen eredményeket, Emellett, ha komolyan gondol, gondoljuk azt, amit a tudományról, a kutatásról, a KKV-kről, a kisprojektekről mondunk, akkor olyan részvételi szabályokra van szükség, amelyek igazságos, méltányos, észszerű körülmények között teszik lehetővé az eredményekhez való hozzáférés, máskülönben a kisebb projektek nem tudnak olyan tudományos eredményekhez hozzáférni, amelyekre szükségük lehet, ez kontraproduktív lenne. A zöld frakció olyan módosításokat nyújtott be, amelyek mindenre vonatkoznak, amiről beszéltem, ugyanakkor azonban bizonyos időkeretek között azért hagynak némi mozgásteret. Mindig meg kell határozni egy olyan végső időpontot, amikorra meg kell történnie a tudományos eredmények közétételének. A nyitott hozzáférés kérdése tehát világos, ami a kísérleti projekteket illeti, mindenki nagyon pozitívan ítéli meg ezeket. Ami kutatási adatokat illeti, azt hiszem a kutatói közösség és az egyetemek üzenete világos. Fontos hozzájárulni ahhoz, hogy egymás tudásbázisát tovább építsük. A zöld frakció módosítói erre is kitérnek, és lehetőséget teremtünk az adatok visszatartására is bizonyos esetekben, tehát a kereskedelmi jellegű adatokat vissza lehet tartani egy időre, de egy dolog világos, a közpénzek felhasználásának hatékonysága miatt azért fontos az adatok közétételének lehetőséget megteremteni. Köszönjük szépen, Nébler kolléganő! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik kemény munkát fektettek a jelentésbe. Köszönöm szépen Éler úrnak is, aki kiváló alapot teremtett az eszmecseréhez, és aki a kompromisszumokra való tekintettel, mind házon belül, mind a tanácsal való tárgyalásokban is mindenképpen jó munkát végez. Három megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy ami az egyszerűsítést illeti, illetve a részvételi szabályokat és a jogbiztonság növelését kifejezetten pozitív a kutatói közösség számára, például a hat hónapra való időszak, az időszak hat hónapra való leegyesítése, és így tovább. Ezek olyan politikai döntések, amelyekről itt a házban döntöttünk, és amelyek segítik a kutatói közösség munkáját, ezt így is kell kommunikálnunk. Másodszor jónak tartom, hogy a költségvisszatérítés esetében megtesszük ezt a különbségtételt, amelyről többen is szóltak, és köszönném a jelentéstevőnek, hogy a költségek kialakítása, kiszámolása tekintetében különbséget teszünk a különböző szereplők között, ez a jó megközelítés. Fontos támogatnunk a felsőoktatási intézményeket, egyetemeket, de fontos az is, és ezt többen is mondták, hogy a KKV-k szükségleteit is megfelelően figyelembe vegyük. A visszatérítés jelenlegi tervei esetében azt hiszem ez sikerül is. És harmadsorban szeretnénk azt, hogy az ipari szereplők nagyobb részvételt nagy, nagyobb részvételét érjük el a Horizont 2020 esetében, mint a hetedik keretprogram esetében. Fontos, hogy foglalkozzunk még egyszer az IPR kérdésével, Anders Dottir kolléganő is beszélt erről. Fontos még egyszer tüzetesen megvizsgálnunk azt, hogy közpénzekkel milyen a közpénzzel finanszírozott tudományos eredmények közül melyeket tesszük nyilvánosan ismert, én nem a publikációkra gondolok, hanem a kutatási eredményekre, de fontos, hogy a fürdővízzel együtt ne öntsük ki a csecsemőt, és hogyha az ipari szereplőket is be akarjuk vonni a kutatási keretprogramba, akkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a kereskedelmi hasznosítás is biztosított legyen azok esetében, akik társfinanszírozóként léptek fel. Köszönjük szépen, most pedig a bizottság kapja meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony, nagy érdeklődéssel követtem a vitát, és nagyon fontos, hogy ez a program megfelelően uh, működjön. Ami a szokványos elszámolási módozatokat illeti, itt nagyok a különbségek Európában belül, a könyvelési rendszerek között, és ezzel foglalkoznunk kell. Fontos, hogy rugalmassággal ne adjunk teret a visszaéléseknek, az pénzekkel való visszaéléseknek. Ami a hat hónapra történő csökkentést illeti, ez egy nagyon ambiciózus cél, és ezt nem fogjuk tudni elérni, hogyha radikális módon nem egyszerűsítjük a szabályokat. Ez ennyire egyszerű. És fontos, hogy ez ne károsítsa az értékes rendjét, a szakértők fontos, hogy visszajelezzenek a pályázók felé is az értékelés után, ami a nyitott hozzáférést illeti, van egy kísérleti projekt, Élerül megemlítette a Rolls-Royce-ot, hogyha a a Rolls-Royce felhasználná a kutatási adatokat, akkor nem ott tartanának, ahol most. Ami a tételt a különböző részek között illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Horizon 2020-szal projekteket támogatunk, eh, nem résztvevőket, és a projektek érik el a célokat. Szeretnék emlékeztetni néhány nagyon fontos elvre a pénzügyi szabályzat kapcsán, és hármat emelnék ki, egyrészt a finanszírozás elve, tehát fontos, hogy hozzájárulás történjen, a nem profit alapú megközelítés, nem szabad, hogy olyan rátákat teremtsünk, amelyek eh, bizonyosak a eh, személyeket jobban eh, előnyben részesítenek, és fontos, hogy minden pályázó ugyanolyan esélyekkel rendelkezzen. Fontos, hogy az ipart ne büntessük, hiszen az ipar a az elképzeléseket innovatív termékek, folyamatokká alakítja a piacon, és az ipar hozza létre a munkahelyeket. Ezről nem szabad elfeledkezni, ami a közvetlen költségeket, illetve az általányok kérdését illeti. Tapasztalatból szólok, a hetes kutatási keretprogramban 30%-át teszik ki a hibáknak. A javaslatunk célja a következő, az általány alapú megközelítés a közvetlen költségeknél. Ezt a 30%-os hibarát tulajdonképpen el is törölni, ha ezt alkalmaznánk, tehát nem lenne szükség az auditokra, tehát az általányok esetében nincsen szükség auditra, tehát fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a gyakorlat azt mutatta be, hogy olyan részekük, akiknek magas közvetlen költségeik vannak, hatékonyabb könyvelési rendszereket vezessenek be, tehát a közvetlen költségeik egy részét átcsoportosíthatnák a közvetlen költségek, közvetett költségekhez, és aztán százalékos os visszatérítés a közvetlen költségeknél érvényben van, ami a menedzsment költségeket illeti, ezek közvetlen költségeknek minősülnek, 100%-ban megtérítése kerülnek. Ami az IPR-t is illeti, ez nem egy technikai jellegű kérdés, hanem nagyon ér- érzékeny kérdés, fontos itt is egyensúlyt teremteni az erőteljes és a kevésbé erős résztvevők között. Ami pedig az IPR-eket illeti, a nemzetközi együttműködésben fontos itt is az ő megvizsgálása, és fontos, hogy az Európai Uniós beruházások ne azonnal más országokhoz jussanak el, anélkül, hogy eh, ezzel Európában valaki ne előnyre tenne szert általunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentéstevő az előadó összefoglalja. Köszönöm szépen a kollégák munkáját. Már két éve készítjük elő ezt a témát, és ez tükrözi azt, hogy milyen magas szinten zajlik a vita. És olyan tapasztalt kolléganők, mint Karvajó asszony, előkészítő munkákban részt vett, illetve vannak olyan kollégák is, akik nem jelentésük, például Nibler asszony, több éves tapasztalatokkal rendelkező kollégák vettek részt tehát ezen a vitán, és nem szeretnénk valami új dolgot kitalálni, hanem azért folyik a vita, mert szeretnénk nüanszokat lehetővé tenni, amely sikerre viheti a programot. Az elvek nem ellentmondások, ezeket az elveket fontos, hogy mérlegeljük. Az egyik az egyszerűsítés, mint ez már elhangzott, a másik a kiegyensúlyozás, a leverage kérdése, meg kell nézni azt, hogy milyen más beruházások történtek a kutatás innováció területén, és azt gondolom, hogy a bizottságot az egyszerűsítésben támogatnunk kell, olyan modelleket alakítottunk, amelyek nem ideológiai alapokra támaszkodnak, hanem beszámíthatóak, és minden bizonyára ezzel sikerül egy olyan kompromisszumot kialakítani, amely az egyszerűsítés irányába mutat, viszont fontos különbséget tenni a résztvevők között azért, hogy minél több résztvevő bekapcsolódhasson a programokba, hiszen az ő igényei különbözőek. A bizottsághoz csatlakozom, szeretnénk kutatási programot kialakítani, és nem az egyes résztvevők számára szeretnénk előtérbe helyezni a finanszírozást, ami az adatok kérdését illeti. A zöld kollégák hozzászólása megnyugtat, és megkönnyebbültem. Tehát nem százszázalékos közkutatási programokról van szó, hanem van az ipari, ágazat, a KKV-k részvétele is, tehát ők is jelentős mértékben kapcsolódnak bele ebbe a programba, oda kell figyelnünk arra, hogy az európai nyilvánosságot, illetve az ő érdekeiket ne feszítsük túl, ami az adatokat illeti. Skinner úr kollégás foglalkozott a témával, és a legtöbb európai polgárt nem érdekli részletesen a Rolls-Royce tevékenysége. Nyitott hozzáférést szeretnénk, és a publikációs rendszerről is szeretnénk beszélni Európában, a szabad hozzáférés esélyeiről, a szabad könyvtárak lehetőségeiről. Hogyha növekedést szeretnénk, akkor itt egy verseny környezetben vagyunk, és el kell mondanunk azt, hogy a kutatással szerzői jogok is létrejönnek, illetve verseny előnyök is, és ezeknek létre is kell jönniük a nemzetközi kontextusban is. Az utolsó megjegyzésem az alapvető kérdéshez kapcsolódik, a költségvetéshez. Természetesen pontosan el kell gondolkodnunk arról, hogy a költségvetés nem csak az egyes program részekkel áll összefüggésben, mi, mi az, amit elérhetünk, mi az, amit nem, mennyi pénzből, hanem arról is el kell gondolkodnunk, hogy milyen intervenciós rátákat tudunk felkínálni, amennyiben a költségvetés csökkeni nem szeretnék ebből kiindulni, de el szeretném mondani azt, hogy a súlypontokat illető viták nem csak tartalmi jellegű viták, hanem azt is ki kell derítenünk, hogy milyen mértékben tudunk intervenciós rátákat felkínálni. Én is az iparból jövök, az ipar katalizátor hatást szeretne elérni, éppen ezért a KKV-k, a kisvállalkozások, amelyek nagyon-nagyon innovatívok, fontos, hogy őket is támogassuk. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Eller. Köszönöm szépen, Eller kollégának. Most akkor nézzük a hármas blokkot, és Lambert úr kap szót. Elnök asszony, Három kérdésre fogok koncentrálni. Nyilvánvalóan szeretnék megköszönni meg mindenkinek, e, elsősorban az árnyék jelentéstevőknek a munkát, ugyanis nagyon konstruktív módon tudtuk megvitatni a kérdéseket, és ez a többi jelentéssel kapcsolatban is ilyen volt. Három nehezebb pont van, amely továbbra is e, kérdéses. Az egyik a teljes költségvetés, hiszen nyilvánvalóan ez a végső egyenletben egy fontos szerepet fog játszani. Tehát nézzük először a kiválasztási folyamatot. Jelentéstevőként én nagyon liberális képletet javasoltam, amely piacalapú és versenyképes. Ebben mi megengednénk az EIT eh, igazgatóságnak, hogy a projektek eh, pozitív eh, jelenvonásait vegyék figyelembe és a Horizont 2020-as csapatokat is figyelembe vegyék. Nyilvánvalóan hitelesnek kell a munkánknak lenni, és a bizottság tulajdonképpen az EIT-nek elébe ment, tehát több témát már kiválasztott, és jelölt, kit jelölteket, kik jelölteket is, tehát ilyen tudományos és innovációs társulási jelölteket. Tehát épp ezért megértem az akályokat, és kevésbé liberális leszek, mint a kezdeteknél voltam. Ugyanakkor nem szeretném, hogyha azokat jutalmaznánk, akik sikeresen lobbiztak, és a bizottságtól már is egy szinte kötelező ígéretet kaptak arra, hogy a jövőben kikek lesznek. Tehát nem akarom, hogy engem is így befolyásoljanak, és épp ezért elsősorban a témákat fogjon figyelembe venni, és a teljes programokat, és itt a megfelelő egyensúlyt kell megcéloznunk. Ugyanakkor mégis szeretném, hogyha lenne egyfajta bizonyos szintű verseny és nyitottság. Tehát épp ezért kell a független EIT bizottság, igazgatóság. Tehát szükség van erre az egyensúlyra. Aztán a felenítő hatásnak a kérdése, Hogyha a Horizont 2000 20-asat vegyünk be, ott 25-75 százalékot látunk már a jogszabályokban is, tehát ez lesz az a bizonyos ösztönző hatás, kiegyenlítő hatás. Tehát én azt mondom, hogy az EU alapoknak maximum 25%-a legyen eh, a Horizont 2020-ból is, az és a többi pedig a tagállami kormányok, vagy pedig eh, regionális eh, kormányoknak a kezében legyen. Tehát hogyha nem ezt tesszük, akkor pont az ellenkező hatást érjük el. Tehát minél ösztönzőbbnek szeretnénk lenni, és épp ezért a jogszabályokban is ennek szerepelni kell. Végül pedig van, voltak olyan javaslatok, amely a regionális innovációs társulásokról, vagy mini kikekről, tehát tudományos és innovációs társulásokról beszéltek. Uh, és ezt a szakpolitikát a strukturális alapok szakpolitikájával kell egyeztetni. És vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban egyetértésre kell jutni. Az első kérdés az, hogy van -e erre pénz, hiszen hogyha cinikusan, a cinikusak akarunk lenni, akkor fel kell tenni a kérdést, hogyha nincs pénz, akkor miért akarunk jogszabályt alkotni. Még akkor is, hogyha minimális források vannak, és hozzáteszünk valamennyi pénzt, akkor valóban foglalkozom ezzel, különben nem. A másik szempont, akarjuk-e, hogy ezek a minikikek azok már meglévők legyenek, vagy kapcsolódjanak, vagy pedig egyszerűen az EIT-hez azonnal oda, közvetlenül kapcsoljuk őket. Én inkább a már meglévő kikekhez kapcsolnám őket, hiszen attól félek, hogy az EIT, mint egy fő struktúra, az nem innovációs munkát fog, folytat, hanem megszervezi az innovációs munkát, ami egy másik dolog. Tehát ahhoz, hogy ennek az eszköznek a, ezt az eszközt legjobban kihasználjuk, a kikekhez kell kapcsolni, és végül, és ezt mondom utolsó sorban, felmerül a kérdés, hogy hogy a kikek, a kikeket, azokat az innovációs potenciáljuk alapján akarjuk-e e, kiválasztani. Szerintem ezt kell, hogy legyen. Látnunk kell, hogy vannak jövőbeni lehetőségek, e, mert hogyha nincsen innovációs potenciál, csak az eddigi jó munkát jutalmazok, akkor különben nem látom a, ennek a, az eszköznek a javát. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Grazie, la parola collega Matti. Köszönöm szépen. Matthias asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok kicsit lassabban beszélni majd, mint ahogyan eddig tettem. Talán a tolmácsok számára nehézséget okoztam, elnézést kérek tőlük. Megpróbálok tehát majd lassabban beszélni. Ugyanis két kulcsfontosságú dologról szeretnék beszélni. Nem fogok szólni a kompromisszumos módosítókról, amelyekről már eh, folytattunk vitát korábban. Köszönetet mondanék az összes árnyék jelentéstevőnek a javaslatokért, tehát, mint ahogyan mondtam, két dologra összpontosítanék először is. Ahogyan Lemberts úr is említette, a TITEK, azaz Tudományos és Innovációs Társulatok kiválasztása. Ez egy olyan pont, ahol azt hiszem a különböző frakciók a legkevésbé értettek egyet egymással. Azt hiszem, ennek ellenére azonban megvan a lehetősége annak, hogy kompromisszumra jussunk ebben a kérdésben. A javaslatokban szület, szerepel 2020-ig létrehozandó titek listája, és néhány kolléga úgy gondolja, hogy ez problematikus, először is azért, mert ez azt a benyomást kelti, hogy bizonyos lobbik már megnyerték a játszmát, mielőtt az megkezdődött volna. Mielőtt eh, elkezdődött volna tehát a játszma, ezek a lobbik már látszólag győztek is, és ez azt hiszem az EIT autonómiáját is sérti. Úgy gondolom, eh, nem túl hiteles, ha azt mondjuk, hogy a K plusz F területén már most meg tudjuk mondani azt, hogy 2020-ig melyek lesznek a főbb kutatás és innovációs témakörök. Nem tudhatjuk előre például 2018-ban, melyek lesznek a főbb kérdéskörök, ugyanis ugye 2018-ig kell megszületnie a Tudományos és Innovációs Társulások harmadik generációjának. Nyilvánvalóan fontos valamilyen módon prioritásokat szabni, de azt hiszem, így módon ez nem észszerű, valamilyen módon kompromisszumra kell jutnunk. Én azt gondolom, ennek érdekében nyitott listát kell létrehoznunk, és fontos, hogy ezen a téren az EIT saját prioritásait határozhassa meg. Ugyanakkor fontos, hogy olyan időszakot határozzunk meg, olyan időterjedelmet, amely lehetővé teszi az új versenyzők, az új jelöltek számára, hogy színre lépjenek, és nekik ugyanolyan körülményeket kell biztosítani, mint a listán már ma szereplő résztvevőknek, vagy szereplőknek. Még mielőtt a körülményeket meghatároztuk volna, itt van ez a lista, amely azt mondja, hogy ezek lesznek a jövőbeni tudományos és innovációs társulatok. Úgy gondolom, nem észszerű ez a fajta eljárás, le kell állítanunk ezt a gyakorlatot, és azt hiszem, az Európai Uniónak nem csak látszólag kell felelősen cselekednie, hanem valóban felelősen is kell cselekednie. Éppen ezért olyan javaslatot kell előterjesztenünk, amely egyensúlyt teremt az Európai Bizottság eredeti ötlete, elgondolása és a kollégák véleménye között, ami a TIT kiválasztását illeti. Egy másik dolog, amely talán nem annyira vitatott, de ez idáig még nem merült fel az eszmecserék során, összefügg az EIT székhelyére vonatkozó javaslatommal. Szeretném ezt most szóvá tenni. Nem fogok sokat beszélni erről, de azt gondolom, van itt egy problémánk, ami Strasbourgot illeti. Nyilvánvalóan nem a parlament feladata eldönteni, hogy hol a székhelye, de nem tehetünk úgy, mintha ez a probléma nem létezne. Előbb vagy utóbb el kell számolnunk a polgárok felé. Ők tudják, hogy mi történik, és ez egy olyan probléma, amelyel majd előbb-utóbb foglalkoznunk kell. Ezért én egy konstruktív, pozitív javaslattal álltam elő, amely megfelelő tiszteletet tanúsít Strasbourg városa felé, és ezért konstruktívan és tisztelettel kértem a bizottságot, hogy készítsen tanulmányt. Mindjárt be is fejezem, elnök asszony. A javaslat az, hogy az Európai Bizottság az EIT vezetőségével együtt nyújtson be a parlamentnek és a tanácsnak egy tanulmányt arról, hogy milyen intézményi, finan, logisztikai és pénzügyi körülményekkel, illetve következményekkel járna, hogyha az EIT-t par- áthelyeznénk Strasbourgba, a parlament jelenlegi székhelyére. 2015-ig készül majd el ez a tanulmány, tehát addig még sok időnk van hátra. Fontosnak tartom azonban, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ez esetleg egy alternatív lehetőség lehetne arra, hogy a parlament Strasburgi épületét valamilyen módon hasznosítsuk. Elnök, köszönöm szépen Matthias asszonynak. Cukalász úr kap, szót három percben parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretném elmondani, mennyire örülök annak, hogy milyen jó volt az együttműködés a kollégák között, ami az EIT-vel kapcsolatos kompromisszumokat illeti. Azt hiszem, sikerült sok kérdésben megállapodnunk, és az egyéb szakbizottságok által jegyzett vélemények is ugyanabba az irányba mutatnak. Ez azt hiszem pozitív az EIT tekintetében. Két nyitott kérdés van az asztalon. Lamberts és Matthias képviselők már szóltak erről. Először is, hogyan fogjuk létrehozni az új tudományos és innovációs társulásokat, milyen testet töltenek majd azok konstruktív módon kezeltük ezt a kérdést, megfontoltuk, hogy milyen aggájaik vannak a kollégáknak, megnéztük, hogy milyen folyamat során kerülnek kiválasztásra az új társulások, és hogyan tudjuk bevonni ebbe a folyamatba, ami a befektetéseket illeti, bevonni a különböző egyetemeket és egyéb ipari szereplőket, és így tovább. A második kérdésre Lamberts úr tért ki ezek a regionális innovációs tervek. Lamberts úr említette, hogy az EIT költségvetésének 5%-a elrendelkezésre erre a célra. Itt a kutatási ö, eredmények közétételéről van szó, nyilván ez kapcsolódik a tudományos és innovációs társulásokhoz, ennek máskülönben semmi értelme nem lenne és nyilvánvalóan kapcsolódik ehhez a tudományos kiválóság is. Ha minden egyes kéknek lehetne kettő vagy három regionális RIS-e, akkor előmozdíthatnánk a kiválóságot, Azonban egy konkrét régióban történne ez az előmozdulás, mindeközben azonban egy adott kék ernyője alatt, ezáltal össze lehetne kötni egymással azokat a kutatókat és kutatóintézeteket, amelyek az Európai Unió számára stratégiai szempontból nagyon fontosak, Ezáltal egy a kiválóság felé vezető lépcső pozitív példája alakulhatnak ki. Köszönöm szépen Cukálesz úrnak. Hol asszony három percben? Nagyon szépen köszönjük Lamberts úrnak és Matthias asszonynak az együttműködést. Johansen úrral az árnyék jelentés elől is nagyon jó volt az együttműködés. Most akkor a kik kiválasztásának a kínos kérdését vetem föl. Nagyon sok módosító volt az eredeti megközelítéssel kapcsolatban. Az ALDE részéről több megjegyzésünk is van hiszen szerettünk jó, hogyha előre tudjuk látni a dolgokat, és bizonyos fajta biztonságot lát az ipar is, hogy ahhoz, hogy konzorciumokat alakítson ki de nagyon fontos az, hogy a különböző kikek között verseny is legyen, de ugyanakkor több rugalmasságra van szükség. És ennyit is elég mondani, hiszen nyilván széles körülön támogatjuk a kikekbe való befektetés. Itt a kérdés csak az, hogy milyen módon tesszük ezt. Senki sem akarja azt mondani, hogy nem lennének fontosak a kikek de a rész, részletekben rejtőzik ugye az ördög. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a kollégáknak, és az árny... én nem vagyok árnyék jelentéstevő, mégis szeretném a véleményét, véleményemet kifejtetni először is az a kapcsolatban, hogy a kiegyenlítő hatás milyen, és a regionális alapok kérdése. Nagyon fontos, és ez a, a költségvetés kutatásra és innovációról való kiterjesztés is nagyon fontos. Ez nem csak a Horizont 2020-ra vonatkozik, hanem a strukturális alapokban lévő százalakokra is, hiszen így tudjuk az innovációt támogatni. Tehát tulajdonképpen kiegészíti, nem nincsen párzamaság köztük, hanem kapacitást növel, de ugyanakkor mind felfelé, mind lefelé hat tehát a Horizont 2020-as is fontos itt. Épp ezért szükséges, hogy innovatív módon összekapcsoljuk a kikeket, még akkor is, hogyha ezek nem fő struktúrák, minőségi vezető intézményekkel tehát olyan intézményekkel, amelyek bizonyos okokból eh, nem tudnak eh, a fő kikek között szerepelni. Fontos, hogy őket is bevonjuk eh, az EIT-be és a kikek munkájába. Épp ezért az EU finanszírozásnak a kiegyenlítőső hatását figyelembe kell venni, óvatosan kell bánni vele. Nyilvánvalóan a strukturális alapokból egy másik költségvetés lesz, de, éppen, de óvatosan kell bánni vele. A kiválasztást illetően egyetértek Fiona Hall véleményevel, tehát hogy súlyt kell találni a, a, az előre jósolhatóság és a, rugalmasság között. Épp ezért a projektek tartalmának az idő tartama az hosszabb kell, hogy legyen, mint a keret, keretprogram, hiszen, hiszen ez egy hosszabb, hosszabb perspektívát biztosít a résztvevők számára. Ennyit akartam mondani. Még egyszer vissza szeretnék térni erre a témára, és szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba. Az EIT egy ambiciózus projekt, viszont meg kell nézni az értékelés szintjét más programokkal összevetve is, illetve hogy milyen értékeseknek vetjük alá a jelenlegi programokat, akkor kiderül, hogy az egyről keveset tudunk. Az értékelés egy olyan időpontban kerül sor, amikor a tit még eh, nem is jöttek létre tulajdonképpen, és meg tízszereződött a költségvetés. Hogyha az ambiciózus társfinanszírozási struktúrákat veszük alapul, amelyeket mi magunk definiáltunk, akkor ez azt jelenti, hogy az iparnak hajlandónak kellene lennie arra, hogy beruházzon. Még egyszer el szeretném mondani a aggájaimat, illetve kételjeimet. Nincsen empirikus bizonyítéka annak, hogy ez biztosan működni fog, hiszen egy korai szakaszában járunk a projektnek. Felmerül a kérdés, hogy nem lehetne ugyanezt elérni a technikai eh, egyetemekkel tagországokban, ahol hasonló struktúrában finanszírozzák ezeket a programokat. Ez a kérdés azonban nem megválaszolt egyenlőre. Szeretném jelezni a kételjeimet, hiszen a költségvetési eszközök megtízszereződése a projektnek egy ilyen korai szakaszában, anélkül, hogy ehhez rendelkezésre állna értékelés, vagy azt jelenti, és én ezt nem zárom ki, hogy túlságosan ambiciózus a projekt, illetve meglepően ambiciózus, vagy pedig nem alapul a szükséges értékelési alapokra, amelyek egy ilyen jelentős költségvetési növekedést megindokolnának. Az ERC megjegyzésére reagálva, ez nem összevethető azzal, amit most az EIT kapcsán meg kell, hogy oldjunk. Köszönöm szépen. Ódi úr, parancsoljon két, perc, két percben. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden ami az EIT-t illeti, illetve Lambert kolléga beszámolóját, felmerül bennem a cél kérdése. Én azt javasoltam, hogy ezt töröljük. Meg kell nézni azt, hogy ez az alapítvány milyen szolgálatot tesz, annak idején kiderült az, hogy számos struktúra van, erről szeretném, hogyha beszélnénk még, illetve van még egy második pont is, amely szeretném, hogy a politikai vita tárgyát képezni, tehát az administratív tanácsokra, illetve igazgatókra kifejtett hatások, hiszen ők az Európai Unió szatellitei, úgymond, az ügynökségekkel nem tudjuk ezt megoldani, beleérve a negatív pénzügyi mentesítést is. Én a Kokobukból jöttem, tehát fontos tudni azt, hogy mik azok a szankciók, amelyeket az adminisztratív tanácsok kivetnek, hiszen ezek szuverének. Tehát fontos, hogy erről beszéljünk. Honnét kezdve, hogy ezek a struktúrák nem a, engedelmeskednek az Európai Bizottság struktúráinak, plusz az adminisztratív tanácsoknak, az igazgatóknak, És az utolsó pont, amit gyorsan meg szeretném említeni, a Strasbourg székhelyt illetően, ez nem egy olyan téma, amit nekünk kell megválaszolni. A francia kormánynak meg kell ismerni ezeket a javaslatokat, tehát a Strasbourg városának, de nem hiszem, hogy ennek a dossziénak az asztalára tartozna ez a Strasbourgi székhely kérdése. Köszönöm szépen, a bizottság kapszót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az elnök jelentéstevők, jelentéstevők munkáját, a konstruktív hozzáállásokért. Azt gondolom, hogy bizottsági javaslat megszólalása óta a 2020-as globális csomag kapcsán, az EIT kapcsán úgy érzem, hogy nagyon sok előrelépés történt, és ez lehetőséget biztosít az EIT számára, a TTK-ek e számára, azt, hogy megtudjuk azt, hogy mit, mitől, miről szól a vita, tehát ennek kapcsán sikerült a tényleges problémákra összpontosítani. Négy megjegyzésem van. Az első, a koncepció kérdése, Éler úr vetette ezt fel, Éler úr azt mondta, hogy az EIT és a TIT-k tulajdonképpen új intézmények, új állatok, úgymond, tehát meg nem tudjuk látni azt, hogy hogyan működnek, hiszen ezek új intézmények. Éppen ezért a csak két lépcsős megközelítésre tett javaslatot, az első lépésben 2018-ig, tehát az első szakasz, ott lesz majd egy áttekintés, ha pozitív eredménye zárul ez az áttekintés, úgy a második költségvetési részt is fel lehet szabadítani. Szeretnék még három pontra kitérni, amelyeket a két jelentéstevő Lambert eh, úr és Matthias asszony a jelentéstevők is hangsúlyoztak. Én neki gratulálni szeretnék a jelentésevekhez. Az első, ami a TTK kiválasztását illeti, azt gondolom, hogy szorosan kapcsolódik a TTK jellegéhez. A TIT fontos, hogy különbséget jelentsen a szokványos kutatási egységekhez képest. Fontos, hogy ez más típusú állatfaj legyen, úgymond. És fontos, hogy a háromszög, a tudás háromszög mind három elemét ötvösítse. Fontos, hogy a pénzügyi költségek beláthatóak legyenek, illetve fenntarthatóság is megvalósuljon. Tehát fontos, hogy ezek a téték valami különbséget jelentsenek. Vannak olyan CT-k, amelyek nem minősülnek majd a korábban ismert típusú e, TTE-knek, hanem más típusúak lesznek, tehát fontos itt pontosítani. A jelenlegi időszakban a témákat a jogalkotók döntötték el, tehát a tanács és a parlament. Az étére e vonatkozó határozata alapján a bizottság jelenlegi helyzethez illeszkedően javaslatot tett egy vitára, azért, hogy a kritériumok világosak legyenek. Világos kritériumok alapján, közkonzultáció alapján, én el szeretném mondani azt, hogy mivel a bizottság javaslatot tett arra, hogy mely egységek minősüljenek majd ttk káknak fontos, hogy a témákkal is foglalkozzunk a Horizon 2020-as stratégia céljaihoz és témáihoz illeszkedően. Azt gondolom, hogy egy kicsit túlmegyünk, hogyha azt sugaljuk, hogy a bizottság már eldöntötte azt, hogy mely egységek minősülnek majd tétéknek. Fontos nem elfeledkezni a Horizont 2020-as célokról. Lambert úr elmondta azt, hogy az EIT ebben a témában, ezen a területen egy példa. Tehát uh, itt a különböző támogatási szintek nem könnyűek. Hogyha más megszorításokat, megkötéseket is hozzáteszünk ehhez, más uh, alapokból, például struktúrás alapokból, akkor ezzel megölhetjük úgymond ezt az új állatfajtát. Fontos, hogy legyen rugalmasság, és legyen egy világos monitoring, illetve fontos, hogy a célokat tartsuk, mint említettem, ami a régiókat illeti. Cukala úr felhívta a figyelmet arra, hogy volt egy olyan javaslat, amely kimondta azt, hogy 5%-át a költségvetésnek az ilyen típusú tevékenységekre kell fordítani. Lambert úr természetesen kitért arra, hogy egy bizonyos költségvetéssel kell dolgozni, és van már egy javaslat az asztalon, de fontos, hogy elkerüljük azt, hogy új együttműködési formákat hozzunk létre. fontos, hogy a TIT e korábbi struktúrákhoz is alkalma, alkalmazkodjunk, azért, hogy hatást ne veszítsünk. Köszönöm. El señor, el señor Lamberts. Uh, so I'll just, uh... Lamberts úr, nos csak néhány dologra reagálnék, kezdeném a bizottság képviselőjével. Az élelmiszer ügyi kikről beszélhetek. Lehet, hogy ők túlinterpretálták a dolgot, de nem véletlenül választották ki ezt a kéket, ez tény, nem az én álmodozásom eredménye, valóban tényszerű dolgokról van szó. A kikek, illetve tudományos innovációs társulások célja az, hogy önállóan tudjanak ezek működni végezetül. Ez a végső cél. Tehát számomra lehet egy nyitott listáról szó, de úgy gondolom világos, hogy rendszeresen felül kell vizsgálnunk, hogy milyen előrelépés történt. Ha monitorizás történik, és ennek nincsenek pénzügyi következményei, hát akkor azt hiszem nem lehet igazi fegyelmet elvárni. Igazi follow-upra, nyomonkövetésre van szükség, és mérföldköveket kell meghatározni, amelyek alapján eldönthetjük, hogy milyen hosszú időre mennyi forrást biztosítunk. Tehát, ha nagyobb fegyelmet akarunk, akkor itt szigorúbbnak kell lennünk. Ami az értékelést illeti, Egyetértek veled, Krisztián, abban, hogy nem értékelt projektekre pénzt költeni nem jó menedzsmentre val, de azt gondolom, hogy fontos látnunk, hogy az EIT még nem olyan kiterjedt működésű, hogyha valahol nem jól menedzseljük a dolgokat, akkor az nem jelenti azt, hogy máshol sem kellene jól menedzselni azokat, de fontos, hogy ne akarjunk azért túl teljesíteni sem. Fontos, hogy mindenképpen kiegyensúlyozottan legyünk. Értem, hogy mire gondol a kolléga, de a visszajelzések alapján, amelyeket a különböző szereplőktől kaptam, azt gondolom, hogy jó irányba mutatnak a dolgok, és nincs itt szó ellenőrzés nélküliségről, nem mondjuk azt, hogy itt vannak a milliárdok, és aztán majd hét év múlva találkozunk, és megbeszéljük, hogy hogyan mentek a dolgok. Én nem erről beszélek. Van egy éves jelentéstétel a parlament felé arról, hogy mi történik az EIT-ben, azt hiszem ezt az egész programra ki kellene ö, terjeszteni, Drágit is három havonta látjuk az Ekonban, nem mondom, hogy ilyen sűrűségre van szükség. Nem tudom, miért angolul beszélek, nem is értem. Nos, azt akarom mondani, hogy mi a saját ellenőrzési szerepünket is kitölthetjük, tehát hogy a, a különböző vezetőket összehívjuk. Az, a, az alapítványt illetően, hát őszintén, hogy mivel semmibe se kerül, hát az akkor nem zavar. Na most, hogy mennyire sikerül a magánpénzeket mozgosítani, azt nem tudom. Jó, lehet beszélni erről, de hát nem tudom, hogy mennyi lesz a haszna. Nos, ennyit akartam most mondani. Jó, és akkor majd a következő számnál jelentkezem megint. Matthias úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány kérdésre szeretnék reagálni a kollégák megjegyzései közül. Lett először is tegyük világossá, hogy sosem mondtam azt, hogy a bizottság a kikek résztvevői közül bárkit is számításon kívül hagyott volna. Én azt mondtam, hogy vannak lehetséges résztvevők, akik azt mondták, hogy majd lehet, hogy ők a jövőben lehetnek kik szereplők. Tehát e, itt e, nem a bizottságot kritizáltam ezzel. Tehát szükség van egy kiegyensúlyozott modellre. Egyrészt E, kiszámíthatónak kell lennie, e, tehát hogy a fontosabb, legfontosabb opciókat nyitva hagyjuk, és minden részvevő számára egyenlő feltételeket biztosítsunk és ezt kapcsolni kell a Horizont 2020 követelményeivel is. E, vannak, akik úgy gondolják, hogy már mindent elintéztek és lezártak. De szerintem még mindig van lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban kompromisszumot írjunk ez, e, e, létre. Az EIT-t illetően a modell nem olyan régóta létezik, de ha megnézzük az elért eredményeket, akkor láthatjuk, hogy ez határozottan jó modell, a sokszorosító hatása látható. És nincsen más eszköz, tehát nem tudom, hogy te, nem hiszem, hogy technikai műszaki testületek vagy intézmények a helyükben léphetnek. Az egyetlen eszköz, amely az ipart, az innovációt és a kutatást, és mind a magán, mind az állami forrásokat összehozza, és, és hozzáadott értéket is létrehoz, épp ezen keresztül új munkahelyeket és más ágazatokba való befektetés, beruházást is létrehozza. Ez az egyetlen. Tehát nyilvánvalóan szükség van az EIT-re, továbbra is működnie kell, de ugyanakkor a megfelelő feltételeket is kell a munkájához biztosítani de szerintem ezt a modellt megszavazhatjuk, tehát bizalmat szavazhatunk neki, és ennek megfelelő költségvetést is kell biztosítani neki. Na, azért van még egy fél percem. És épp ezért Lodi úrnak azt szeretném mondani, hogy szerintem megállapodásra juthatunk, de ezzel a kérdéssel kapcsolatban eléggé nehéz lesz ahhoz, tehát azt illetően, hogy Strasbourg az most az Európai Parlamentnek vagy az EIT-nek legyen a székhelye, az azt jelenti, hogy ha erről nem tudunk dönteni a parlamentben, tehát hogy az EIT vagy más európai intézmény hol legyen, akkor hát eléggé szegényes a helyzetünk. Tehát itt az, a Strasburgi polgármesterről és a francia kormányról van szó. Köszönöm szépen. Azt hittem, Matthias úr, hogy két perce van, amikor pedig három van. Remélem, hogy ez nem bátortalanította el. Nézzük akkor a következő blokkot most. És pedig a kutatói és a képzési programja az Euratomnak, és Skinner úr kap 5 percre szót. Thank you very much. At this late hour, I'm... Köszönöm szépen. Mondom, mindenki örül, hogy nem fogok túl sokáig beszélni, ez részben azért van, mert nagymértékben egyetértünk. Itt a házban, mint a legutóbbi alkalommal beszámoltam a szakbizottságnak, számos módosító indítványunk volt, amelyeket én magam tudtam formába önteni, illetve köszönöm szépen az emberek kompromisszumkészségét, és a széleskörű egyetértéssel a szakbizottságon belül valószínűleg erőteljes hangon is tudunk szólni majd a parlamentben, kifelé is. Van két kompromisszumos módosító indítvány, az ITER finanszírozásával kapcsolatban, itt pedig a Költségvetési Szakbizottság beli kollégákkal együtt egy átlátható megoldást tudtunk kidolgozni. A jövőbeni finanszírozás szempontjából is remélem, hogy a többi elnyikentéstevő, illetve frakció is el fogja tudni fogadni majd ezt az anyagot. Volt már vita korábban, mielőtt én ideértem, Vittorio te az MFF-en belül említettél valamit, illetve úgy tűnik, hogy ez a megállapodás, mi előttünk van, nem egy olyan uh, megállapodás, amire számítottunk, de a nyomásgyakorlást fenn kell tartanunk, és az MFF keretein belül fontos, hogy ez keresztül menjen. Itt voltam az elmúlt hét csütörtökén is, amikor Ottinger biztossal vitát folytattunk, és ő az ITRE koordinátok ülésére is eljött, amelyen mi is részt vehettünk a stresszteszt adataival, illetve eredményevel kapcsolatban beszámolót tartott, én ennek nagyon örültem, az én jelentésem továbbra is hangsúlyozza azt, hogy ennek semmi köze nincs a stressztesztekhez, van egy olyan elem benne, amely felhívja a figyelmet a biztonsági képzés fontosságára, hogyha szeretnénk egy biztonságos atomenergiaipart fenntartani, akkor a biztonságot előtérbe kell helyezni a vitákon és a tudósokkal, kutatókkal egész Európában. Világossá tettük a módosítók nagy részénben, illetve az én jelentésemben is, hogy ez lesz az egyik legfőbb pontja majd az anyagnak, illetve arról is megállapodtunk, hogy a képzések eh, kapcsán, illetve olyan kutatók kapcsán, akik eh, biztonsági képzésben szeretnék részt venni, támogatni fogjuk őket. Ha megnézzük a világ többi részét, akkor biztosítani kell azt, hogyha az európai kutatók nem jelennek meg kifelé, akkor ez nem jó, illetve egyelőre úgy tűnik, hogy nem az európai kutatók járnak élen, de reméljük, hogy ez megváltozik, és azt gondolom, hogy csak így tekinthetjük ezt a témát. Remélem, hogy akkor pihenhetünk egy kicsit, illetve elnök úr munkájával megerősít bennünket. Ami a pihenést illeti, ebben mindig egyet tudok érteni. Három percben a jelentést kap szót. Köszönöm szépen. Az Euratom egy nagyon fontos alap, egy olyan szerződés, amely nem csak az atomenergiát eh, helyez előtérbe, hanem ami a formát illeti, és nagyon fontos, hogy itt nem profitálunk az együttdöntési eljárásból ebben a témában, és mindig az átláthatóság miatt vitázunk, illetve ami az atomenergia ügyi témákat illeti. Itt fontos, hogy az zártatok mögött folyjon a vita. Skinner úr, ön beszélt a Tinger úr beszámolójára a stressztesztek kapcsán. Az európai polgárok átláthatóságot szeretnének, ami a stressztesteket illeti. Ami az atomenergiát illeti, ez itt nem így igaz. Egy, mi, egyes fél milliárd eurót kértünk erre a projektre, és szerettük volna a kutatást átirányítani a rádióvédelemre, az atomerőművek leépítésére, azért, hogy a rádióaktivitás, a sugárzás egyre kisebb legyen. Ami a képzést és a kutatást illeti, nagyon fontos, hogy itt hatékony legyen a fellépés az atomkatasztrófák kapcsán. A Fukushima is megmutatta azt, hogy ez mennyire fontos. Nagyon sok erőmű országokban, amelyeknél fontos, hogy szakértők értékeljék a sugárzás mértékét, illetve az ott dolgozók milyen sugárzásnak vannak kitéve, ami a leszerelést, illetve a leépítést, megnézzük Európában az atomerőmeket, akkor egyet sem szüntettek meg. Franciaországban 54 atomerőmű van, és Brennerisben próbálják meg ezt leépíteni, de a többi erőműnél ez nem kezdődött még el. Azt gondolom, hogy Európa vezető szerepe tölthetne be az atomerőművek lebontását illetően. Fontos, hogy ez a terület eh, egy tényleges területén nője ki magát. Ami a kutatást és a fejlesztés költségét illeti, azt gondolom, hogy a működtetőknek eh, és bele kell kapcsolódnunk ebben, és nem az adófizetők pénzéből kell ezt megvalósítani. Tehát fontos, hogy az üzemeltetők teremtsék elő, átmenték ezt a pénzt, azért, hogy a kutatásfejlesztés, illetve az atomális hulladékok ártalmatlanításának kérdését meg lehessen oldani a radioaktivitás detektálását szolgáló eszközök fejlesztése is fontos. 2011-ben történt egy baleset, és volt egy felhő Európa felett, és három hétig vártunk, amíg kiderült az, hogy mi volt a forrás ennek az atomfelhőnek, hiszen legtöbb tagország nem tudja megfelelő módon mérni a rádióaktivitást. Tehát ez is egy fontos igény, ami az itt illeti, mi támogatjuk a bizottság elképzelését, az itt tehát máshogy kell finanszírozni, nem a közösségi programokból, hiszen egy pénzügyi csoport ez, és jelenleg nem képes prioritást. Köszönöm szépen. Tényleg la palabra, señor Prodi. Dos minutos. Prodi úr, néhány percben. munkaebédet tartottunk néhány hónappal ezelőtt a nukleáris, az atomreaktoroknak a leszereléséről, leállításával kapcsolatban. Azt mondta, hogy 50 milliárd euróba kellene az európai atomerőműveknek a leállítására. Ezt a kérdést épp ezért nagyon komolyan kell venni, Különösen azért, mert ezt nem hagyhatjuk örökségként a jövő generációinak. Felelősséggel kell eljárnunk, és figyelembe venni, hogy szükség van a kutatásra, hogy megtaláljuk a nukleáris hulladék végső elhelyezésének a lehetőségét, és a azt, azt a technológiát, amely ezt a hulladékot semlegesíteni tudna, hiszen nyilván a légköri terjedést azt a minimálisra kell szorítani. Épp ezért azt hiszem, koncern, a, a kutatást arra kell koncentrálni, hogy megfelelő helyeket, lerakóhelyeket találjunk, és a legmeg, legjobban megfelelő technológiát találjuk meg. Azért, hogy a környezeti hatást a minimálisra csökkentsük az jövők több évtizedére. Köszönöm szépen, elnök úr! Um, Először is eh, szeretnék gratulálni Skinner úrnak a javaslatához. Azt gondolom, megfelelően közelíti meg a témát, anélkül, hogy ideológiai szempontokat követne. Számomra az a legfontosabb, hogy a néppárti frakció részéről világossá tegyem, hogy az atomipar és az atomtechnológia számunkra egy szükségszerű áthidaló technológia. Az én választókerületemben Németországban az áram, árak 50%-kal növekedtek az elmúlt hónapokban, mély válságban vagyunk ezen a téren, és szükség lesz az atomiparra annak érdekében, hogy a költség növekedést kiegyensúlyozzuk, ugyanis a költségek nagymértékben megugrottak a megújuló energiák kiaknázása miatt, és ezért én úgy gondolom, egy áthidaló technológiáról van szó, Végül majd kiszállunk az atomenergiából, fontos foglalkoznunk az atomhulladékkal kapcsolatos végső megoldással is, de úgy gondolom cinikus az atomenergia teljes elvetéséről beszélni, miközben a tagállamokban teljesen blokkolják egyesek az atomhulladékról szóló vitát. Ezért azt gondolom, hogy az atomenergiára még egy ideig szükség lesz. Ami az itert illeti, többször is elmondtam már itt a szakbizottságban, hogy az ITER kapcsán mindig azt hallhatjuk, hogy üdvözöljük a bizottsági javaslatot. Hát aki megnézi az ITER-re vonatkozó nemzetközi megállapodást, az világosan látja azt is, hogy az Európai Unió szerződést kötött egy konzorciummal, és ez a szerződés kimondja, hogyha a szerződésben foglalt vállalásokat nem teljesíti valamelyik fél, akkor pénzügyi kompenzáció jóvátétel követelhető. Ez azt jelenti, hogy jelenleg egy politikai politikailag egy meghatározatlan állapot uralkodik, ugyanis, hogyha az ITER-ből kiszállunk, és nem tudjuk finanszírozni, ennek én egyébként kifejezetten ellene lennék, felvetülne a kérdés, hogy a költségvetésből hogyan finanszírozzuk a jóvátételt, tehát a kompenzációs költségeket. Köszönjük szépen. Odi úr! Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és különösen azért szeretnék neki gratulálni, hogy hajlandó volt kompromisszumokat kötni a parlamenti képviselők módosítóival. A finanszírozást illetően az Európával kapcsolatban nem gratulálok a, gratulálok a bizottságnak a javaslatához hiszen egy közösségi költségből kilépni, amely a közösségi módszert használja, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy feladunk egy projektet, amely nem csak európai projekt, hanem egy világprojekt. De hát milyen képet festünk így le magunkról, milyen benyomást keszünk, hogyha nem tudunk két-három milliárd eh, eurót eh, eh, költeni olyan kérdésre, amely nem csak az európaiak, hanem az egész emberiség számára fontos, ez hallatlan. Tehát a, a bizottságnak az eljárása az egyszerűen elfogadhatatlan. Két megjegyzésem lenne. Először is Gratulálnék a, a közös kutatási központhoz, amely eh, nagyon fontos munkát végez. És épp ezért szeretnénk megkérdezni a bizottságtól, hogy hogy fogja koordinálni, összehangolni az időtartamokat, miért az Eurotomról 5 eh, évről van szó, és a horizontról pedig, horizontnál pedig 7 évről tehát két éves meghosszabbításhoz szükség van az önök javaslatájába, eh, hogy belevegyék az első rendeletbe a két éves meghosszabbítást. Nem tudom, hogy ez eh, hogy lehet. Tehát itt az időtartamokat illetően következetesnek kell lenni. Végül pedig szeretném kérni, hogy a bizottság fogadja el azokat a módosítókat, amelyekben masszív többségünk van, tehát hogy ennek a, az anyagnak a, a, a minden mozanatában vegyék ezt fe, Eh, figyelembe. Ami száz évvel ezelőtt volt eh, valós, az ma már nem az. Tehát a nukleáris kérdéseknek a fejlődése az hatalmas. Tehát épp ezért figyelembe kell venni a parlamenti eh, képviselők javaslatot, és megértetni a kormányfőkkel, hogy együttes döntés legyen az Euratom kérdésével kapcsolatban. Tehát kérem, hogy a bizottság fogadja el azokat a javaslatokat, amely az Euróatom parlamenti dimenzióval foglalkozik. Köszönöm szépen. A bizottság véleménye következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek a hozzászólásokat, és különös köszönet illeti Skinner jelentéstevőt, aki egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést terjesztett elő. Öt pontban foglalnám össze mondandómat. A módosítók közül néhány arra terjed ki, hogy az Euratom program hatáját szűkítsük, ami a bizottsági javaslatot illeti, itt nincs szó arról, hogy egyik-másik nukleáris technológiát részesítenénk előnyben, mi a létező politikai kompromisszumot szeretnénk fenntartani, mint ahogyan az az Euratom értelmében létezik. Említették a stresszteszteket. Nyilvánvalóan a stressztesztek hasznosak lehetnek. Azt hiszem a képzésről és a biztonság kérdéséről is szó esett, ezek olyan dolgok, amelyeket tüzetesen meg kell vizsgálni. A bezárás, az atomerőművek bezárása, természetesen zajlik a kutatás fejlesztés ezen a téren, de az ipari tevékenység, mint olyan egy másik kérdés. A második pont, többen is beszéltek az átláthatóságról, és arról, hogy a parlamentet szorosan bevonjuk a folyamatokba. Intézményi kérdés ez. Tudjuk, hogy a szerződés képezi ennek a kérdésnek az alapját. Nekünk a bizottságként a szerződéshez kell ragaszkodnunk, mint alaphoz, de természetesen továbbra is bevonjuk az Európai Parlamentet az Euratom kérdésekbe, és ez de facto már így is van. Tehát feljegyeztük az erre vonatkozó megjegyzésüket, és ami a hatálycsökkentését illeti, illetve a költségvetés kérdését, a Horizont 2020 fő célkitűzéseivel összhangban kell működnünk ezen a téren is, főként ami a főpilléreket illeti, a tudományos kiválóságot, az ipar kérdését és a társadalmi kihívásokat. Úgy szeret, azt szeretnénk, hogy az Euratom is tükrözni ezeket a Horizon 2020-ban leszögezett célkitűzéseket. Vannak olyan módosítások, amelyek részben eltérnek a Horizon 2020 bizonyos horizontális célkitűzéseiről, a nemi egyenjogúság és így tovább. Ötöt sorban ITER, a bizottság álláspontja világos. Úgy gondoljuk, az MFF-en kívül kell elhelyezni azt pénzügyileg, és a tagállamok által finanszírozott külön programot kell létrehozni az ITER számára. Ettől nem térünk el, és észszerűnek is tartjuk ezt. Aztán az 5 éves, illetve 7 éves futamidő technikailag a szerződés miatt egy 5 plusz 2-es megoldást támogatunk, de itt van az earmarking is, tehát a plusz két év során döntünk a következő 7 év vonatkozó programról. Úgy gondoljuk összességében a plusz két év számára jó költségvetést tudunk biztosítani. Röviden, Éler úr, csak reagálnék a jogi felvetésre, mi szerint, ha nincs az ITER-nek megfelelő finanszírozása, akkor a, az európai költségvetésre hárul ez. Azt hiszem, ezt a kérdést nem tudjuk jelenleg megválaszolni. Értem a kérdést, de jelenleg még nincs birtok, nem vagyunk a válasz birtokában. Köszönöm. Good question. Éler úr, ez igazán jó kérdés volt. You want to sum up? Skinner úr, szeretné összefoglalni a vitát? Cricketben ezt Google-nak hívjuk, tehát ez azt jelenti, hogy ott a labda, és ez ide-oda kerül. Fontos, hogy a Horizont 2020 stratégiában tartsuk a tudományt, és fontos koherenciát teremteni, megpróbálok egyetérteni a bizottsággal, hogy ez alapvető fontosságú, de azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat eltért egy kicsit mindattól, amit én szerettem volna. Erre a projektre szükség van, és mindenki értelmet lát ebben. Csak nagyon röviden térek ki néhány pontra. Az Euróatom szerződéssel foglalkoztunk, de ami a megszüntetést illeti, illetve a munkahelyek megszűnését, fontos, hogy képezzük az embereket, nem csak az atomális energia témájában, hanem ami a nukleáris tevékenységeket illeti ezen a téren is, tehát egyetértek vele, nem tudok egyetérteni azzal, hogy állami finanszírozást veszünk ki ebből, úgy gondolom, hogy az elbe kapcsolódott a tudományok finanszírozásában mindig is. Értem, hogy mit akartak mondani. Tudom, hogy úgy érzik, hogy megöljük a nukleáris ipar, de én sajnos ezzel nem tudok egyetérteni. Éler úr is kitért az energia kérdések, a költségekre. És realistáknak, realistáknak kell lennünk, tehát nem tudjuk megszüntetni a nukleáris erőműveket teljes mértékben. Pródi úr megjegyzését is hallottam, ami a nukleáris kutatásokat illeti, illetve ami a atomerőművek megszüntetését illeti, illetve a pénzek mértékét. Aki azt gondolja, hogy ez nem lesz drága, az téved, mert drága lesz tehát fontos, hogy a hatékonyságot nézzük meg. tehát a tudomány is be fogja tudni ezt bizonyítani, és ez egy értékes dolog. Krisztián, ha meghallgatjuk a választókerületünkön belül vitákat, és azt mondják, hogy az 50%-os energiaár növekedés a mix fontosságát is tükrözi, tehát fontos, hogy ne csak arról szóljon a politika, hogy milyen veszélyesek a bizonyos energiaforrások, hanem hogy milyen típusú energia szegénység létezik a kerületeinkben. Én egy olyan országból érkezem, amely importálja energián nagy részét, és az olaj és gázárak óriási növekedése rendkívül hatással van, tehát eh, mindenki tudja, hogy mi történik a kerületében, Ódi úr. Egyetértek annál, ami az alapvető kérdéseket illeti, koherencia hiányát a költségvetési kérdésekben, de ha megnézzük azt, hogy a költségvetési kollégák mit mondtak más szakbizottságokban, Herzog asszonynal beszéltem, most nincs itt, és azt ígérte, hogy megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy finanszírozást kapjunk, viszont a tanácsra kell nyomást gyakorolni azért, hogy ez a finanszírozás meglegyen. Még van feladatunk, Köszönöm. Yes, señor Skinner. Vamos ahora a pasar al último punto. De... Nos, akkor nézzük az utolsó napi rendi pontot a Madelipani programunkban. Ez az éves és összevont konszolidált éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló irányelv módosítása. Kreuzmann úr 5 percet kap. Na, Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. A javaslataimban megpróbáltam a függetlenség növelését elérni, ami a könyvvizsgálók függetlenségét illeti, megpróbáltam a befektetőket is erősíteni. Hogyha a bizottsági javaslatból indulunk ki, akkor ugye a kiinduló pont a pénzügyi válság volt. A kísérlet a bizottság részéről arra irányult, hogy a négy nagy könyvvizsgáló oligopolját is felszámolják némileg. Ezzel rátérünk a bizottság első javaslatára, ez a rotáció kérdése. Több megbeszélést is folytattam, és hat év elteltével Továbbra sem gondolom, hogy a bizottság a rotáció révén el tudja érni ezt a célt. A könyvvizsgálónak három-négy évre van szüksége ahhoz, hogy egy világszinten tevékenykedő vállalatot úgy ellenőrizzen, hogy egy részletes ellenőrzés könyvvizsgálat történt. Egy szükségszerű rotáció esetében természetesen a szakértelem elveszne, ez egyértelmű, és fennállna annak a veszélye, hogy adott esetben a bizottság célt tévesztene ezzel az intézkedéssel. Másodszorban egy ilyen rotáció esetében ugye világszerte négy nagy könyvvizsgáló van, elérhetnénk tehát, hogy ebből 5, 6, 7 vagy 8 lesz, azt gondolom, hogyha egy nagy könyvvizsgáló cég elveszíti a megbízatását, akkor sokkal inkább a középszintű könyvvizsgálókra lesz ez rossz hatása, tehát pont az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk. Megpróbáltam egy olyan irányt választani, amely egy kicsit növelni a könyvvizsgálót, könyvvizsgálók függetlenségét. Hét év elteltével lenne egy szükségszerű pályáztatás, ez kötelező lenne, és hogyha meg akarnak maradni a jelenlegi könyvvizsgálójuknál, akkor ennek nyomos indokát kell megadniuk, és ekkor mondhatják adott esetben, hogy az addigi könyvvizsgálót szeretnék megtartani. Azt gondolom azonban, hogy 14 év elteltével mindenképpen szükség lenne egy váltásra, ami könyvvizsgálót illeti, ezért azt gondolom, hogy 7 év elteltével csak egyszer lehessen meghosszabbítani a mandátumot, így 14 év után lenne egy váltás. Ezzel egy időben azonban els, első ízben csak három évre lehetne az adott könyvvizsgálót megbízni. Fontos tehát a függetlenség biztosítása egy módosításban, tehát még ezt a három éves időtartamot is bevisszük a szövegbe. A tulajdonosok védelme, a beruházók védelme nagyon fontos volt számomra, ezért fontos az ő védelmüket megerősíteni a felügyelőbizottságban. Három év elteltével ezért a könyvvizsgálati munkát rendszeresen felülvizsgálja ez a bizottság, ez az úgynevezett felülvizsgálat állandóan ellenőrzi tehát a könyvvizsgálati munkát, és hogyha szükség van arra, akkor idő előtt könyvvizsgálót lehet váltani, de természetesen a könyv az új könyvvizsgáló kiválasztásakor egy minőségbiztosítást is biztosítani kell, tehát megfelelő kritériumok alapján kell történnie. Továbbá úgy gondolom a vizsgálóbizottságnak kellene végrehajtania ezt az eljárást, és mindenki jelentkezhet, aki eleget tesz a kritériumoknak, így tehát kiválasztható a legjobb könyvvizsgáló, és mindazon szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a záró vizsgálat alá. Ezzel rá is térnék az egyéb szolgáltatások kérdésére. A bizottság három kategóriát javasolt, a vizsgálatot támogató, vizsgálat ellenirányuló szolgáltatások, és egy harmadik kategória, amely azon szolgáltatásokra irányul, amelyek esetében a bizottság maga dönti el, hogy azok támogatják-e az auditálást, vagy sem. Úgy gondolom, hogy két kategóriára van szükség ezzel szemben, tehát a, úgy gondolom, vannak olyan szolgáltatások, amelyek támogatják a könyvvizsgálatot, és vannak olyanok, amelyek annak ellenére irányulnak. Azt hiszem, e két kategória meghatározása világosabb lenne, és ezáltal a könyvvizsgálók maguk is ö, számára is világosabbá válik, hogy milyen szolgáltatásokat ö, tudnak az egyes kategóriákban ö, ajánlani, vagy rendelkezésre bocsátani. Itt valahol egy határt kell nyilvánvalóan meghúznunk. Ez egyébként is nagyon problematikus, mindig bürokráciához vezet, és így tovább. Még egy további mondat a rendeletről. Az én javaslatom, ugye a bizottság egy tőkerészesedést javasolt, hogyha százszázalékos a tőkerészesedés, akkor ez teljes függőséget eredményez a vizsgálók esetében, mi ugye épp az ellengezőjét akarnak ennek, éppen ezért úgy gondolom, 49%-ig lehetővé kell tenni a részesedést, de a döntés a könyvvizsgálók kezében kell, hogy legyen, ezért tehát várom a javaslatokat az árnyék jelentéstevők részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Sir Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék a, a PP, az EPP jelentéstevő nevében bocsánatot kérni, és a koordinátorunk sem tudott tud kifejezni a véleményét. Itt most összeférhetetlenség esete áll fenn, mert én magam is könyvvizsgáló vagyok. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, ugyanis a függetlenséget illetően nagyon érdekes javaslatai vannak, és igaza is van, a bizottság megvizsgálhatja ezt a könyvvizsgolai piacot is, tehát hogy nincsen túlzott koncentráció, és jól működik a verseny, és a munkák minősége is jó. Épp ezért támogatjuk a jelentéstevőnek több javaslatát, sok javaslatát, és módosítókat fogunk benyújtani, amelyeket hasznosnak ítélünk. Két-három megjegyzésem lenne. Először is a nem szám könyvvizsgálói szolgáltatásokat illetően, ezeket el kellene választani a többé, többé, többitől, azért, hogy a szám, könyvvizsgálóknak a függetlenséget biztosítsuk. Fontos, hogy a hatóságokat felügyeljék, tehát azokat a hatóságokat, amelyek akik a könyvvizsgálókat ellenőrzik. A jelenlegi probléma ugyanis az, hogy egyre több szupranacionális vállalat van, és épp ezért a könyvvizsgáló is ilyen szupranacionális tevékenységet fog folytatni. Tehát akkor ki fogja őt ellenőrizni? A bizottság azt javasolja, hogy rotálódjanak ezek a könyv, rotáljanak ezek a könyvvizsgálók, de szerintem nem megfelelően kezelik a könyvvizsgáló, tehát a szupranacionális könyvvizsgáló cégeknek a felügyelét. Emlékezzünk a bankvitára, amikor európai felügyeleti hatóságot javasoltunk, akkor ezt támogatta a bizottság, most pedig nem mer lépni, mert nem tudja, hogy, hogy most az európai pénzügyi piaci felügyeleti hatóságnak kellene felügyelni, felügyelni a felügyeletek, felügyelőket és a könyvvizsgálókat, akik tulajdonképpen ő maguk is az Európai Pénzügyi piac felügyeleti Hatóságnak a munkáját könyvvizsgálja és ellenőrzi. Tehát a szupranacionális eh, ellenőrzése a könyvvizsgálók, eh, szupranacionális könyvvizsgálóknak ez egy nagyon fontos eh, kérdés. a bizottság. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság köszönetet szeretne mondani Krajcman úrnak, a jelentéstevőnek minden erőfeszítéséért, annak érdekében, hogy támogassa a könyvvizsgálói ágazatot a célok elérésében. Krajcman úr véleménytervezete felhívja a figyelmet arra, hogy a státuszkó nem lehetőség, és bemutatja azt, hogy a reform céljai a könyvvizsgálás minőségének javítása az Európai Unióban, illetve a pénzügyi stabilitás erősítése. Ma este már nincs sok időnk, a bizottság éppen ezért nem fog kitérni minden egyes pontra, amit a véleménytervezet megemlített. Szeretnék a legfőbb pontra összpontosítani, amit Kálcman úr és Ódi úr korábban felvetettek. Mint ahogy a bizottság korábban mindig is hangsúlyozta, illetve a Kreitzmann féle véleménytervezet is, nagyon fontos, hogy a könyvvizsgálók függetlenek legyenek, ez tudja csak garantálni a könyvvizsgálat minőségét, és úgy érezzük, hogy a rotáció sarokköve a javaslatnak. Annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a könyvvizsgáló függetlenségét, és nagyon fontos, hogy ez a rotáció megvalósuljon. A bizottság üdvözli a jelentéstevő erőfeszítéseit a kompromisszumos megoldás kialakításában, és a bizottság ezen kívül rögzítette a véleménytervezetben megfogalmazottakat, hogy hét évnél tovább nem lehet valaki könyvizsgálat adott cégnél, és ezt csak egyszer lehet meghosszabbítani. A rotáció értelmében ez 14 év lenne, és a kompromisszumhoz mi ezt rögzítettük, természetesen jelenleg a bizottság ebben az időpontban nem tud a szakbizottságban további véleményt megfogalmazni, de javaslatot rögzítettük. Hangsúlyoznom kell azt a tényezőt is, hogy az eredeti bizottsági javaslatban a közös könyvvizsgálatot szerettük volna támogatni. Az eredeti bizottsági javaslatban a maximális könyvvizsgálati tevékenység hat évben rögzített, viszont a közös könyvvizsgálatnál ezt maximálisan 9 évre lehet hosszabbítani. A bizottság sajnálja azt a tényt, hogy tevő nem tesz javaslatot arra, hogy ösztönözze a közös könyvvizsgálatot. Köszönöm. Thank you very much. <laughs> um, of course, the Commission welcomes. Természetesen a bizottságban, bizottság üdvözli azt a tény is, hogy a vélemény tervezet szeretné az Audit Bizottságot erősíteni, a jó vállalatvezetés nagyon fontos, és fontos éppen ezért, hogy a könyvvizsgálat is teljesítse a céljait. Ami a nem könyvvizsgálati tevékenységeket illeti, a bizottság érti azt, hogy azok a szolgáltatások, amelyekre szükség van a nemzeti jogszabályok értelmében, ezeket a könyvvizsgáló elvégezhesse, viszont bizonyos szolgáltatások elvégzése, mint például az adótanácsadás, illetve tanúsítványok, készítése, kiadása, az adózási törvényeknek való megfelelőségről fenyegeti a függetlenséget, éppen ezért itt óvatosnak kell lenni. Ami a szolgáltatásokat illeti, itt az ön ellenőrzés kérdése is felmerül. Elképzelhetőek olyan helyzetek, amikor a könyvvizsgálónak a saját könyvvizsgálati véleményét kell megvédenie, és ezt nem tudja természetesen független módon végezni. Ami az a könyvvizsgálat közötti kommunikációt illeti, nagyon fontos a jelentéstételt, jelentéskészítés javítani a közvélemény felé is, és a bizottság nagyra értékeli azt, hogy a jelentéstevő ezt is belevette a véleményébe, tehát nagyon fontos a közvélemény felé is ezt világossá tenni, viszont a belső információ továbbítás a másik asztalra tartozik, nem a könyvvizsgálati bizottságnak van szükség több információra, hanem a közvéleménynek is. Köszönöm, Krajcmanó parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas lesz ez a kérdés, hogy a kötelező rotációról még beszélünk fogunk, ugye? A joint audit, a közös auditálásra vonatkozó ösztönzőkről még beszélhetünk. Franciaországban, hogy tudjuk, ez nagyon sikeres ez a dolog. De egy dologtól óvnék. A végén szólt arról, hogy a külső auditálási jelentésből vegyünk ki dolgokat. Németországban volt egy eset, az úgynevezett Kérs ügy, ahol nyilvánosan valaki azt mondta, hogy a vállalat, vállalat a problémákkal küzdik, utána csődbe ment a vállalat, és milliós pereskedésre került sor. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert hogyha valaki nyilvánosan azt mondja, hogy a ö, vállalat nem sokára becsődöl, nem tudom, hogy ez beletartozik -e ebbe a jelentésbe. A másikról beszélhetünk, nem tudom elegása azt mondani, hogy vannak a, köny- a könyvelésben hibák. Fontos, hogy a jelentés ne keltsen hamis benyomást, ezért kiemeltem néhány dolgot ebből a jelentésből, és talán inkább azokra tartozik ez, akiknek tüzetesebben meg kell vizsgálniuk a vállalat működését. A vizsgáló társaságokat ugye nemzeti szinten felügyelik. Németországban a BAFI végzi ezt, és bármikor dönthet arról, hogy vizsgáló, a könyvvizsgáló cseréjére van szükség, amikor úgy ítéli meg, hogy gondok vannak. Természetesen a könyvvizsgálók globális szinten működnek, és nemzeti szintű az ellenőrzésük. Ugyanakkor azonban abban az országban tartoznak felelősséggel, ahol végrehajtják a munkájukat. Tulajdonképpen a nemzeti felügyelő hatóságoknak kellene elég bátraknak lenniük ahhoz, hogy mondják, hogyha nem zajlik megfelelő munka, akkor meg kell vonni a mandátumot. Ez benne is van ugye a szövegben, a három évenkénti újraértékelés a reassessment kapcsán. A bizottsági javaslatban ez nem szerepelt, én tehát szigorítottam a magam jelentésében e tekintetben. Csak kérdés, hogy ki mondja meg, kihatározza meg a szankciókat végeredményben. Köszönöm szépen, Krocman úr, ezzel a napirend végére értünk, két bejelentésem volna először is. Holnap 10 órakor kezdjük szavazással. Előtte a koordinátorok ülésére kerül sor, a második bejelentésem pedig a módosító benyújtásának határideje Mikrojcman úr jelentését illeti október 16-a déli 12 óra. Köszönöm szépen!